Szeretném megköszönni, hogyha helyet foglaltak. Ahogy tudják, Szikerszki úr nincsen itt, ezért aztán majd a délelőtt vége során fog valamikor csatlakozni hozzánk, amennyiben tud. Ezért most én leszek az Agri Bizottság levezető, e, ülésének levezető elnöke. Ahogy tegnap döntöttünk erről, azt javaslom, hogy módosítsuk a napi rendünket, mégpedig a jelentések sorrendjében. Kezdjünk a 8-as napi rendi ponttal, utána következik majd a 9-es, és ezek után a 7-es. Ezután pedig az előre meghirdetett sorrendben folytatódik a 10-es, 11-es napirendi pontokkal a munka. Akkor késlekedés nélkül azt javaslom, hogy kezdjük meg az ülésünket, mégpedig az első, azaz a 8-as napirendi ponttal. Ez a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszerláncban címet viseli. Közleményt fogunk meghallgatni, amit eszmecsere követ az Európai Bizottsággal. Bizonyára tudják, hogy ez egy olyan jelentés, amelyről már folytattunk eszmecserét, és az Európai Bizottság maga is eljött bemutatni ezt a jelentést. Azonban számos kolléga szeretett volna hozzászólni, és ezért nem tudtuk befejezni az eszmecserét erről a kérdéskörről. Tehát jelen pillanatban az a célunk, hogy folytassuk ezt az eszmecserét, hogy mindenki hozzá tudjon szólni azt javaslom tehát, hogy először Budik asszonynak adom meg a szót. Egyébként köszönöm, hogy itt van a körünkben. És akkor ő új keretbe tudja helyezni, röviden felvázolni tudja ennek a jelentésnek a tartalmát. Ezután pedig a képviselők kérdései következnek, utána pedig az Európai Bizottság fogja a reakciói után összefoglalni a jelentéssel kapcsolatos információit. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság nagy örömmel van ismét jelen itt az Önök szakbizottság gyűlésén, hogy folytassuk azt a témát, amit alig egy héttel ezelőtt kezdtünk el megvitatni. Legutóbb is nagyon alaposan feljegyeztük az összes aggáját az európai parlamenti képviselőknek, értjük ezeket az aggályokat, különösen azokat a pontokat, amiket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok KKV-kra gyakorolt hatásáról mondtak. Az Európai Bizottság a közleményében is kiemelt szerepet szán ennek az aggodalomnak. Elsősorban azt szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság már ki is jelentette, hogy felkészült arra, hogy felvegye a küzdelmet ezen tisztességtelen öm, gyakorlatok ellen. A két biztos jelölt is, akiket ez a bizottság, illetve az IMKO szakbizottság meghallgatott, szintén hangsúlyozták az elkötelezettségüket, hogy ezzel a problémával megküzdjenek. Az Európai Bizottságnak tehát az elkötelezettségével nincs probléma, tudjuk, hogy van probléma a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal, és tudjuk, hogy fel kell lépnünk ellene. A helyzet 2010 óta, amíg utána legutóbb foglalkoztunk vele, változott. Tehát a helyzet 2010 óta más, javult némileg. Világosan öm, elismertük, hogy van probléma ezekkel a gyakorlatokkal. Most azt próbáljuk beazonosítani, hogy melyeket kell még kezelnünk. Supply chain initiative. Itt van ez a kezdeményezés a, a ellátási lánccal kapcsolatban. A kérdés az, hogy ez elegendő -e, elég messzire megy, megoldja az összes problémánkat, amelyel szembesülünk. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy támogatjuk a supply chain kezdeményezést. Egyszerűen azt gondoljuk, hogy jelenlegi helyzetben ez segíteni tud, hogy felismerik a problémát, hogy az érintettek is látják, hogy van egy ilyen probléma, és kezelni akarják ezt, ez helyes irányba tett lépésnek bizonyul mindenképpen de a közlemény világossá teszi, hogy nem lehet kizárólag az ellátási lánc kezdeményezésre hagyatkozni. Tisztában kell lenni azzal a tagállamok szintjén is, hogy túl kell menni ezen, és meg kell nézni, milyen további változtatásokra van szükség a terepen. Az Európai Bizottság rámutat arra is, hogy mit tesznek a tagállamok, amikor a végrehajtásról van szó, mit tesznek a tagállamok annak érdekében, hogy független testületeik legyenek, amelyek megvizsgálják, mi történik a gyakorlatban. Rámutattunk arra, hogy bizalmasak kell kezelni a panaszokat, az eljárásokat kell indítani méghozzá független testületek részéről, és a szankciókról is beszélni kell. McInnes asszony feltette legutóbb a kérdés, hogy hogyan értékeli a hatékonyságot a tagállamok szintjén az Európai Bizottság. Itt nem arról van szó, hogy megszámoljuk a panaszokat, nem csak arról van szó, ettől nem változik meg a helyzet, amit megnézünk, az az, hogy ténylegesen mi történik, hogy gyakorlatban Javulnak-e a helyzetek a kis és középvállalatok számára? Látjuk-e azt, hogy kevesebb ilyen tisztességtelen gyakorlat van kint a terepen, és hogy a tagállamok, amit tesznek, az elrettentő hatású-e? és természetesen szükség van megfelelő tárgyalási alapra és megfelelő szankciókra, hogy ez megszűnjön. Végül pedig szeretném aláhúzni, hogy nem zárjuk ki teljesen a jogalkotást ezen a területen, amit azt mondtunk, az az, hogy egyelőre ennyit tudunk tenni, és rövid távon megnézzük az ellátási lánc kezdeményezés mit hoz, a végrehajtást kell szigorúan értékelni a tagállamok részéről, és ne, nem halasztottuk el a problémát, nem arról van szó, ez egy abszolút prioritást élvező terület a bizottság számára, mint a biztos jelölt már mondta, és igenis nagyon szívesen beszámolunk 2015 végén a parlamentnek újra arról, hogy mi történt a kezdeményezéssel, a Supply Chain Initiative-val, és hogy mennyire hatékonyak azok a szankciók, amiket alkalmaznak. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen, Buri asszony, ezeket a pontosításokat. Most azt javaslom, nyissuk meg a vitát. Számos képviselő kért szót. Müller asszony a szó először. Ja, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Also mir geht es... Köszönöm szépen, elnök úr. Engem az érdekel, hogy a német versenyhivatal eljárását hogyan értékeli az Európa Bizottság, mit gondolnak erről, és hogy van-e rálátásuk arra, áttekintésük arra, hogy az egyes tagállamok mit tesznek eh, a nemzeti szinten, milyen eljárásaik vannak, hogyan értékelik ezeket a bizottság részéről, és hogy mi megkaphatjuk az egyes tagállamok listáját erre vonatkozóan. Felvetődik természetesen a kérdés, hogy ez kielégítő-e, amit csinálunk egyelőre. Azt gondolom, hogy a nemzetállamok szintjén tényleg konkrét végrehajtási intézkedésekre van szükség versenyjogi területen, illetőleg éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket megkapunk. Merci, euh, Müller, monsieur. Köszönöm szépen, Uldám úr kapszót. Um, Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés részemről, ha jól értem, 127 ig jelentkezett az ellátási lánc kezdeményezésre. A kérdés az, hogy elegendő ez arra, hogy ezt a kezdeményezést tényleg működtessük, és a cégek számát hogyan tudná emelni a bizottság, vagy mit fog tenni, hogy ez emelkedjen. Köszönöm. Most pedig Bove úr kap szót. Ismét az Európai Bizottság olyan szöveggel érkezik, ami szerintem nem változott. Hogyha nincsen megfelelő jogszabályalkotási terv, akkor nem tudunk haladni, de most, hogy van, így se tudunk haladni. Bizonyára hallották, hogy az eszmecserék során az érdekelt felek egy sora nem is akart részt venni Például a húsipariak nem akartak részt venni a vitában, mert úgy gondolták, hogy problémát fog okozni nekik ez a jogszabály. Szerintem a tisztességtelen kereskedelemről szóló intézkedéseket jogszabályba kell foglalni, hogyha azt akarjuk, hogy haladjon a küzdelem. Anélkül nem fogunk haladni. Anélkül tovább folytatódik a koncentráció. Az, elő, az előző bizottsággal is beszéltem már arról, hogy a különböző nagy forgalmazók között csoportosul most már az elosztás, úgyhogy a termelők és a kkv teljesen ki vannak szolgáltatva. Ezekkel a gyakorlatokkal kapcsolatban mi az Európai Bizottság konkrét válasza? Hogyha nincs konkrét válasz, az nem fog semmire vezetni. És még egy téma, amire nem térnek ki. Azoknak a szerepe, akik megfélemlítik a gazdálkodókat azzal, Egyrészt az energia témával, hiszen az a gazdaságok energiaellátása épp olyan fontos, mint az, hogy ők termelnek, és ezzel cserében ellátják a fogyasztókat. Tehát szeretném, hogyha a fogyasztók, a feldolgozók és a termelők helyzete mellett az ellátás problematikájára is kitérjenek. Azért nő többek között a termelés ára, mert nincs átláthatóság például a szállítási területen, a forgalmazási területen sem. Tehát szerintem egy, még egy lépéssel tovább kell menni, és a bizottságnak el kell ismernie azt, hogy jogalkotási javaslatra és kötelező érvényű rendeletre van szüksége területen. Köszönöm, Bove úr. Most pedig Desz úr kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. 24 éve vagyok német, illetőleg itt az Európai Parlament képviselője. 24 éve beszélünk erről a témáról. Arról van szó, hogy a kereskedelem területén óriási koncentrációt látunk. Már a Bundestag idején is bíráltam a német versenyhivatalt, a szövetségi versenyhivatalt, de semmi se történt. Annál inkább meglepett, hogy végre a német sajtó is elkezdett foglalkozni a témával. Müller kolléganő említette is, és kivételesen idéznék egy ilyen cikket, ami a Süddeutsche Zeitung jelent meg, Szeptember 24-én azt írták, hogy nagyok, hatalmasok diktálják az árakat. Az Aldi, Edeka, Réve és Lidl túl nagy hatalommal rendelkezik, bírálja a versenyhivatal őket, és óvattól, hogy ezek még nagyobbak legyenek ezek a cégek. És itt is az egyes esetekben arra hivatkoznak, hogy a nagy láncok hatalma akkora a tárgyalások során, hogy a gyártóktól még azt is elvárják, hogy adott esetben a kereskedelmi egy egységek renoválására küldjenek, hogy állandó rabatokat adjanak, bónuszokat fizessenek, a reklámot ők finanszírozzák, vagy legalábbis támogassák, ezt megkövetelik a beszállítóktól nyomásgyakorlási eszközként azt alkalmazzák, hogy egy érintett termelőnek a termékeit kiveszik a, polcokról, vagyis nem árosítják, és némileg aggodalomra ad okot az eddigi tendencia. Ilyen egyértelműen a média még nem jelentkezett Németországban ebben az ügyben, köszönöm szépen, de mit csinál az Európai Bizottság annak érdekében, hogy végre lépjünk? Tíz éve csak üres ígéreteket hallok. Köszönöm. Most pedig Ászendra asszony kap szót. Obrigada, en portugués. Eh, bueno, creo que... Portugálul fogok beszélni, köszönöm. Azt gondolom, hogy nem lehet egyszerűen csak a kódexről beszélni, és, és a pozitív gyakorlatokra koncentrálni törvényi kezdeményezésekre van szükség, ezekkel lehetne megoldani a helyzet. Itt a teljes vita során azonban nincsenek meg a mechanizmusok annak érdekében, hogy a gazdák számára fent tudjuk tartani a megfelelő méltányos árakat. Ha ez nincs így, akkor ugyanazok a kérdések merülnek fel, mindig is az lesz, az lesz a helyzet, hogy a gazdáknak kell megfizetni a, a nagy élelmiszerláncok gyakorlatának az árát. Köszönjük szépen. Agnyú. Ányó úr kap szót. Parancsoljon. Hát ugye itt a kiskereskedők és a beszállítóknak a nem kedvező, méltánytalan kereskedemi praktikáiról beszélünk, és hát a korrupciót is meg kell itt emelni, meg kell említeni, hiszen a nagy kiskerelmek, kiskereskedőknek az a kísértése azért ott van, és sajnos hiába vannak szabályok, ezek nem kerülnek betartásra. Nagy-Britanniában igyekszünk fellépni ez ellen, és nagyon bízom abban, hogy az EU jogszabályok nem fogják keresztül húzni a mi számításainkat, Tékhan asszonyhoz tartozik ez a terület, akinek ugyan még nem sikerült az, hogy a, a, az eseteket kivizsgáltassa, és visszatartsa attól, hogy mindenféle trükköket alkalmazzanak a kiskereskedői látszók, de azt gondolom, hogy ez az említett hölgy azért elég erővel fel van vértezve, hogy megfélemlítse azokat, akik ilyen kereskedelmi gyakorlatokat űznek. Azt gondolom egyébként, hogy egy kicsit paradigmaváltásra is van szükség, és nagyon nagy az egyensúlytalanság az egyes szupermarketek között, mert azok, ezek a szupermarketek, szuper, szupermarketek egyszerűen túl nagyok és túlságosan hatalmasak mm, tulajdonképpen a kiskereskedőkkel szemben olyan, mintha a foci csapatban hatan játszanának 11 ember ellen. A biztos jelöltnek is az lenne a feladata, hogy az érintett felelősökkel összeüljenek egy megfelelő grémiumban, hogy fellépjenek az ilyen helyzetek ellen, és hát várom azt, és kíváncsi vagyok, hogy ez sikerülni fog-e az új bizottságnak. Köszönöm, Kosting Köszönöm szépen. Hát eléggé elcsodálkoztam azon, hogy a bizottság arról adott számot, hogy javult a helyzet, és első pontként ugye azt hallottuk, hogy kvázi minden szereplő felismerte a komoly helyzetet, és bevallja, hogy vannak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Hát ezzel nem segítünk a termelőkön, hogyha ezt most beismerjük, hiszen az árdömping és a gazdáknak a nyomás alatt tartása, zsarolása, ez napi rendünkön szerepel. Azt gondolom, hogy minél hamarabb adatoknak kell követniük ezeket a felvetéseket. Az elmúlt alkalommal is elmondtam, hogy a szupermarket láncok tulajdonképpen a víz ára alatt adják el a tejet. És e tekintetben hát ezek elviselhetetlen helyzetek. Az egyik legfontosabb terület az, és feladatunk az, hogy ezt megoldjuk, panaszokat lehet természetesen benyújtani, ismerek jó pár termelői szervezetet a zöldségtermesztők köréből, akik parasztettek, de aztán már nem kerültek rá a listákra, akik beszállíthatnak, indoklás nélkül történt mindez, tehát ez gyakorlatilag tényleg egy zsarolási potenciál. Az előzetes kifizetések tekintetében is meg kell oldani ezt a problémát, hiszen nem, megenge, nem megengedhető azt, hogy alacsonyabb jövedelemre tegyenek szert a gazdák, mint amennyi az előállítási költség. Tehát mindenképpen lépnie kell a bizottságnak. Én még az átláthatóságra kérdeznék rá. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb terület, mert ha itt nem lesz változás, nem lesz javulás, akkor semmi nem fog sikerülni. Kérdezem azt, hogy a bizottság mennyiben tud engedményeket tenni a transzparencia kapcsán, ahol van lehetőség a javításra. Oui, merci, Madame Kosting. Köszönöm, Kostinga asszony. Megginis asszony kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is az összefoglalást. Gyakorlatilag kaptam már kérdést arra is, amit én föltettem volna. Tavaly decemberben a parlament elfogadott egy szöveget, amelyben követeltük a, az életbelépés követő egy éven belül az önkéntes fellépéseket illetően és a kereskedelmi gyakorlatot illetően, a kiskereskedők és a nagyláncolatokra tekintettel. Van egy pár megjegyzésem. Az egyik a nagy-britanniai Tesco-n belüli ügyekkel kapcsolatos, ahol teljesen egyértelmű, hogy a profitokat hát manipulálták azáltal, hogy visszatartottak pénzt, amely a beszállítóknak járt volna. Nem tudom, hogy a bizottság ezeket az ügyek, ezekkel az ügyekkel foglalkozik-e, mert ez nagyon komoly kérdés, és szükség volna rá, hogy kivizsgálják. A második, a versenyügyi főigazgatóság mennyiben követi nyomon azt, hogy a verseny szabályok tulajdonképpen a saját munkánkkal szembe megy itt a szakbizottságon belül, mert mindig csak a legalacsonyabb ár az, amit mentén orientálódnak, és ez azért az élelmiszerellátási lánc fenntartatóságát illetően sok kívánivalót hagy. Tehát a DG verseny a mi agájainkkal szembe menően dolgozik, vagy pedig velünk válvetve a kereskedelmi gyakorlatokat illetően. A másik kérdésem az, hogy a bizottság vizsgálja-e azt, hogy az élelmiszerellátási lánccal kapcsolatban akár egy ombudsmani posztot felállítanak-e, vagy valamiféle igazságszolgáltatást igyekszik-e, mert erre is szükség lenne. Ugye a gazdák az önkéntes kódexet nem írták alá, mert úgy gondolják, hogy ez nem elég erőteljes, és nem foglalkozik pontosan az agályaikkal, amely azonban az élelmiszerellátási láncban teljesen egyértelmű. Úgyhogy ezekre a kérdésekre válok választ. Elnök úr, azt gondolom, hogy a saját szakbizottságunknak is többet kellene tenni e tekintetben, részleteket kell vizsgálnunk, és ezek a pontok azok, amelyekkel minden hónapban foglalkozunk el és nem szabad hagyni elveszni az egyéb pontok között, mert a kap reformjával ugyanolyan fontos egyenértékű kérdésekről van szó, gondoljunk csak a, a fogyasztók választási lehetőségére, amely gyakorlatilag szinte elvész, úgyhogy ezt részleteiben meg kell még majd vizsgálnunk a jövőben. Köszönöm. Merci, madame. Köszönöm szépen, Megbinisz hogy tökéletesen osztom az ön álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Most pedig Rebega úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy komolyan megfontolja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos gondolatainkat a bizottság. De az, hogy konkrétan hogyan lehet fellépni a fragmentálás ellen, arról nem hallottunk. Tudjuk, hogy aktívak, a nemzeti szinten is a, ezek a gyakorlatok megvannak természetesen a fragmentációval szembe menő és azt megelőző szabályozások is, de ezeknek a végrehajtása nem működik. Ezt kellene vizsgálnunk. Merci beaucoup, Köszönöm szépen. Loazó úr kap Oui, merci. Köszönöm szépen, ahogy bizonyára önök is tudják, Franciaországnak már van jogi kerete, működőképes jogi kerete, éppen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen. Azt szeretném kérdezni, hogy nincs-e kockázata annak, hogy ezzel az EU-s jogszabálya a Franciaország kevésbé védett fog maradni. Dülei asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. McGuinness és Kostinger asszonyok felszólalását szeretném én is ö, tovább folytatni, hiszen én is úgy gondolom, hogy nagyon nehéz a termelőknek bármilyen eljárást elindítani. Én egy termelői, franciaországi zöldségtermesztői szakmai szervezetnek az egyik vezetője vagyok, és kilenc éve küzdünk a forgalmazókkal. A jelentés szerintem kereskedelmi szempontból túlságosan bonyolult ahhoz, hogy ilyen kezdeményezéseket ennek alapján kollektívan tudjanak indítani a termelők. Egyéni módon más a helyzet természetesen. Világos az, hogy erről a kérdésről nagyon fontos, hogy gyorsan új döntéseket hozzunk és haladjunk, hiszen már 24 éve halogatjuk ennek a problémának a megoldását. Évek, évek óta hallják, figyelik a gazdák is, hogy milyen új fejlemények vannak. Ahogy az előttem szóló is mondta, van Franciaországban már erre vonatkozó törvény, azonban ez elégtelen, hiszen nagyon könnyű a jogszabályokat megkerülniük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytatóknak. Ezért nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre, és én szívemhez közelinek tartom, hiszen a termelők tönkre menetele múlhat azon, vagy megmentése múlhat azon, hogy megfelelő jogszabályokat tudunk elfogadni. A versenyjoggal kapcsolatosan is nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a területtel. Franciaországban, ahogy ö, ö, már említettem, a, egy termelői szervezettel dolgozom együtt, és nagyon súlyos helyzetbe kerültek a nagy elosztókkal, azaz forgalmazókkal kapcsolatban. Ahogy Bove úr is mondta, nagyon fontos, hogy ne hosszan és érdekfeszítően, hanem gyorsan és kötelező jelleggel hozzunk jogszabályokat, hogy védjük a termelőket. Elnök, köszönöm szépen ezt a szép felszólalást, és most pedig Rivero asszony kap szót. Jó napot kívánok! Hát elsősorban gazdasági és társadalmi igazságosságról van itt szó. Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy a KKV-kat kiszolgáltatjuk vagy megvédjük. Nem színelelhetjük azt sem, hogy a családi vállalkozásokat kívánjuk megóvni, miközben nincsenek meg ehhez az eszközeink. Úgyhogy megkéne hogy abszolút egyetértek. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot prioritásként kell kezelnünk, úgyhogy két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Ugye az elmúlt alkalommal is volt erről szó, és akkor azt mondtam, hogy az Európai Uniónak közös rendelkezésekre van szüksége, és nem a különböző oldalakról ö, származó kezdeményezésekkel fogunk előre jutni, hiszen egy globalizált ö, gazdaságunk van. A másik oldalon azonban az Egyesült Királyságon belüli helyzetet sem ártana elemezni, amelyre ugye hivatkozik a bizottság közleménye is. A KKV kapcsán ott problémákra hívták fel a figyelmet, főleg a tekintetben, hogy az igazságszolgáltatás előtt is legyenek jogaik. Ezeket erősítenünk kell, és a KKV-kat is helyzetbe kell hozni, hogy egyáltalán eljussanak ide. Úgyhogy a, a dolgok mélyére kell itt ásnunk. Azt gondolom, hogy ahogyan a bizottság elemzett, azt nekünk is meg kell szívlelnünk. Schreider. Schreider. Schreider asszony. Voorzitter, dank wel. Voorzitter... Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy hát mindjárt üt az óra. Ugyanis, hogyha megnézzük, hogy a szupermarketek, de elsősorban a multinacionális vállalkozásokba e, mennyi pénz is áramlik, hát öt év múlva nem lesznek családi vállalkozások. Annak a veszélye, hogy e, nem fognak megfelelően és méltányosan bánni sem a földdel, a termelőfölddel és az állattenyésztés sem megfelelően működik, egyre nagyobb, mert a részvényeseknek a, és a szupermarket láncok fenntartóinak az érdekeit kell szem előtt tartani, miközben a gazdák és a termelők szinte semmit nem keresnek. Hollandiában is teljesen egyértelmű a helyzet, hogy lépni kell. Az, hogy hogyan, az mindegy, de lépni kell. Köszönöm szépen, Ayuso asszonyi a szó. <clears throat> Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönet a bizottságnak is ezért a közleményért, amelyet itt elénk tárt. Az elefető probléma az, hogy óriási a koncentráció a beszállító körében és a szupermarketek esetében és az, hogy a sok-sok kisebb beszállító és KKV és mezőgazdasági vállalkozás, amely bennünket szolgálnak és a mezőgazdaságot is, azok alul maradnak. Nem szabad már hinnünk a csodákban. Az élelmiszer ellátói lánc nálunk Spanyolországban is problémás. Vannak tilalmak, olyan határidőket szabnak meg a beszállítóknak, akik óriási teher alatt dolgoznak, amelyek szinte tarthatatlanok. Úgyhogy a bizottságnak ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és felhívom a figyelmet, hogy a mezőgazdaság szenved, de nem csak a KKV-k, hanem az egyéb családi beszállítók is, tehát mindenképpen szükség van a fellépésre. Michel Danten. Michel Danten kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. A szerencsén is sok múlik. két témát, ami egymást kiegészíti, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelem, illetve a versenyjoggal kapcsolatos kérdések a kap végrehajtása során két nagyon fontos elemzést igényeltek. Mind a kettő az élelmiszerellátási lánchoz kapcsolódik, a nagy forgalmazók nyomást gyakorolnak ugyanis erre a láncra. Azt láttuk az elmúlt években, hogy például 17%-kal csökkent a bizonyos élelmiszerek ára, miközben növekedett az ilyen termékeknek a volumene. Gyakorlatilag egy kereskedelmi háborút látunk, egy árharcot. Mindenki a legnagyobb akar lenni, a legerősebb a versenyben, és ezért ebben a küzdelemben a termelők véreznek el. Az első cikk a tanulmányban mutatja azt, hogy a KKV-k ennek a rendszernek a legfőbb áldozatai. Ki profitál a KKV-knak a csődjéből? Más nagy nemzetközi élelmiszercégek, akik felvásárolják az egyes márkákat, és csökkentik a foglalkoztatást. Ezért a fogyasztók védelme érdekében is fel kell lépnünk, de a különböző mezőgazdasági területeken a foglalkoztatást is védenünk kell. Ezt a jellegzetességet már többször bemutattuk, az Európai Unió több területére vonatkoznak ilyen problémás kérdések, mert az alácsonyan képzett munkaerőt bizonyos Európai Uniós régiókban csak a mezőgazdaság tudja felvenni. Figyelembe kell vennünk ezt is, amikor gondolkozunk, és figyelembe kell venni azokat a következményeket is, ami egy nem szabályozott és teljesen elszabadult öm, versenynek a következménye lehet. Az Európai Bizottság mai közleményét egy új saját kezdeményezésű jelentés kell, hogy kövesse. Most nincs jogszabályalkotási javaslat, szerintem egy formalizált reakciót kell kérnünk az Európai Bizottságtól, tehát nekünk, a parlamentnek lépnünk kell. Köszönöm szépen, Dante úr, most pedig Rope úr kap szót. E, e, Köszönöm szépen. Valóban az egyik legsürgetőbb téma napjainkban, ez amiről itt beszélünk. Vegyük például az orosz embargót. Itt világosan látjuk, hogy csökkenni kezdtek az árak, sőt, egy 30%-os csökkenést látunk de ha amikor a folyamat leállt némileg, akkor nem változtak az árak. Ugyanez látható egyébként a boltokban is. Természetesen támogatni akarjuk a termelőket, a feldolgozók és az értékesítők, a kereskedők igyekeznek kihasználni azokat a támogatásokat, amiket mi a termelőknek juttatunk. És az egészből nagyon kevés jut a tényleges termelőknek. Ezért alig képesek túlélni. Ezért azt gondolom, hogy ha nem szabályozok kellően ezt az ügyet, akkor ez a játék megy tovább. A jövőbeli irányelv lehet, hogy nem egy ideális megoldás. Nyilván lehet ezt majd javítani még, de számomra az is világos, hogy a gazdálkodói szervezeteket be kell vonni, amikor előkészítjük ezt az új jogszabályt, ezt az irányelvet. Ez azt jelenti, hogy a termelőknek és a lehetőséget kell adni, hogy tisztességesen éljenek, és nem szabad lehetőséget adni a feldolgozóknak abból, hogy a gazdálkodók pénzéből éljenek. Litvániában, ha nemzeti vagy európai támogatásokról beszélünk, ezeket általában a gazdáknak akarjuk juttatni, de a pénz a végén az ellátási láncba kerül, méghozzá azokhoz, akik a legnagyobbak, leghatalmasabbak. Köszönöm szépen, Onos asszony kap szót. Oké, okay, Fra Neuchl. Um... Neuchl a nevem. Ezen a területen tényleg megalapítható, hogy félelem uralkodik, hogy nagy a nyomás, dömpingről beszélünk, ez teljes családokat helyez nyomás alá és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat azzal az összefüggésben kell látni, hogy cserélhetők az áruk. A nagy koncernek, a nagy cégek könnyen megtehetik, ha az egyik termelő nem egészen hozzájuk igazodik, akkor kicserélik őt szépen egy másikra. Azért gondolom, hogy kísérő intézkedésekre is szükség van, a jó jelölésre kell törekednünk például, Példát mondok erre Németországban annak idején, amikor tejsztrájk volt, és nem szállítottak tejet, akkor nagyon gyorsan vásároltak már más régióban tejet, és Bajor tejként adták el. Azt látjuk, hogy a tejet még mindig nem kellően jelölik, csak azt jelölik, hogy hol töltik be az üvegekbe, vagy dobozokba, de azt nem, hogy hol termelték, és ez erősíti a dömping helyzetet és a nyomást, ami a családok szorítja. Vagyis a tisztességes verseny keretében a jelölést mindenképpen a központba kell helyezni. Merci. La parole Köszönöm. Erránc asszony kap szót. Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que... Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság bizottság dokumentuma nem eléggé inspiráló, hogy úgy mondjam. Azt mondják, hogy a probléma adott, és igazából ajánlanak valamit a tagállamoknak, és majd meglátjuk, mi sül ki ebből. Vagyis egy komoly európai törvénykezési kezdeményezés lenne az, ami eredményt érne el. Az önkorlátozás nem használ, a termelők félnek, amikor a legnagyobbakkal kéne szembe menniük. Ha nincsen kényszerítő korrektúra intézkedés, akkor az egésznek nem lesz eredménye, ez meggyőződésem. Sajnos ez a helyzet. Az áldozatok viszont közben pénzt veszítenek, itt az Európai Bizottságnak segítenie kell az áldozatokon. Nagyon sajnálatos helyenként a helyzet és hogy a bizottság és a tanács igazából nem tettek eleget eddig. Spanyolországban is ismerjük ezt a helyzetet, és a tagállamok nagyon gyakran nem hajlandók haladni. Én azt gondolom, hogy az bizottságnak kéne lépnie egy megfelelő törvénykezési javaslattal, hogy a jelöltet meghallgattuk, ő is elismerte a kérdésemre, válaszolva, hogy ő ezt az utat szeretné járni, és ezt a lehetőséget mindenképpen mérlegeli. Hogyan gondolkodik az Európai Bizottság erről? Ez lenne a kérdésem, és hogyan viszonyulnak a biztos jelölt kijelentéseihez. Egy nagyon komoly, fontos dolog, amit történik és egy európai szintű stratégiára van szükség kötelező jellegű előírásokkal, hogy tényleg egy eszközrendszert kapjunk a kezünkbe, és az élelmiszer láncon belül gondoskodjunk a tisztességes versenyről. Azt gondolom, hogy meg kéne határozni gyakorlatokat, amelyek betiltandók, és azt gondolom, hogy ellenőrző szerveknek kell lenniük, akik tagállami szinten az összes tagállamban ellenőriznek, és szankciókat is alkalmazhatnak, ha valaki visszaél a helyzetével. Szerintem jó lenne, ha mai napon kötelezettséget vállalna a bizottság, ahogyan ezt a biztos jelölt már meg is tette az elmúlt hetekben. Köszönöm. Merci, Madame Iranz Garcia. Köszönöm szépen. Paolo Di Castro kapszott. Presidente, ma mi sembra che la posizione... Köszönöm szépen a bizottságunk álláspontja, abban egyértelmű szerintem, hogy súlyos a helyzet, és az Európai Bizottság gyengén lép fel. Sok minden elhangzott már eddig is. Világos az is, hogy az értékesítők koncentrációja, a kereskedők koncentrációja döntő jelentőségű, hiszen ők így meg tudják határozni a feltételeket. Ezért van szükség európai előírásokra, hogyha meg akarjuk szüntetni a versenytorzulásokat. Hogyha az előállítókat és a kis és közép termelőket akarjuk segíteni, akkor harmonizálni kell az előírásokat, mert különben megmaradnak a tisztességtelen gyakorlatok. Michel Dantonnak igaza van abban, amit mondott, ehhez szükség van a szakbizottságunk támogatására. Ez nem csak a mi témánk, persze más szakbizottságokat is be kell vonni, és mindenek előtt Juncker bizottsági elnök támogatására van szükség, mert különben 24 év múlva még mindig tisztességtelen gyakorlatokról beszélünk majd, és a nemzetállamokra bízunk mindent, amit ők nem tudnak megoldani. Köszönöm, Bálen úr kapszol. Köszönöm, elnök úr. Én... Támogatólag szeretnék hozzászólni, hogyha a bizottság szintjén egy önkéntes szerveződésről beszélnek. Természetesen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat látunk számos cég esetében, és ma délelőtt erről már eleget hallottunk és tényleg az Egyesült Királyságban van egy, egy önkéntes kódexünk 2010 óta, akkor ezt a munkáspárti kormány fogadta el, és számos tekintetben elég jól működik a gazdáknak, a szövetkezeteknek bizonyos védelmet biztosít, hogyha panaszok merülnek fel a szupermártokkal kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen, hiszen megakadályozzák, hogy egy kereskedelmi lánc szankciókat alkalmazon a beszállítókkal szemben. Az Egyesült Királyság szintjén látni kell, hogy amióta létezik, ezóta védjük a brit gazdákat, de európai szinten ilyen nincs, és hogyha az Egyesült Király, hogyha Európában valaki panaszt tesz, eh, adott esetben mondjuk európai szinten egy eh, lánc ellen, akkor szerintem észszerű lenne, hogyha az Egyesült Királyság gyakorlatát tudnánk alkalmazni. Eh, azt gondolom, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy mi történik ténylegesen európai szinten a szabályozás jó szándékot tükröz feltétlenül, és azt gondolom, hogy a gazdák között és a gazdák és a láncok között megfelelő egyenlő esélyeket kell kialakítani és abban is biztos vagyok, hogy egyetlen megoldás, egy egyenruha megoldás nem fog segíteni mindenkinek. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság óvatosan kell, hogy közelítse meg a kérdést, hogy milyen következményekkel jár egy-egy megoldás. Így kell haladnunk nem szabad receptmegoldást alkalmazni, ami mindenkinek használ, nem szabad azt tenni, amit az Egyesült Királyság tett mindenhol, Eh, azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott, egyenlő esélyeket előtérbe helyező megoldást kell keresni a gazdák és a láncok között. A kérdésem az, hogy mit eh, tudnának tenni az Egyesült Királyságban és egész Európában a kereskedelmi láncok megfékezésére. Köszönöm, Bálán úr. Ozrin úr kap szót. Azt kell, hogy mondjam, egyre inkább bosszant, hogy rendszeresen folytatjuk a vitát ebben a kérdésben, a helyzet viszont inkább romlik. Ezért meg Guinness asszony tudom támogatni, vagy nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk. Paulo de Castrot is támogatni tudom, hogy másokat is be kell vonni ebbe a vitába, és Luca urat és be kell vonnunk, mezőgazdasági területről nem fogjuk tudni megoldani ezt a kérdést. Ez inkább egy felszólítás, amit mi intézni tudunk, de tényleges eredményre ezzel mi egyedül nem fogunk jutni, és hogy nem jutottunk tovább, az megmutatkozott már két-három évvel ezelőtt is, amikor a tejcsomagról tárgyaltunk. Egyszer csak feltűntek azok, akik azt mondták, hát igen, a gazdák na nagyon szervezzék meg magukat, mert az verseny torzulást jelentene, ha túl sok hatalom lenne a kezükbe. Tehát teljesen abszurd ez a vita egyébként, így hogyha a gazdák, ha összefognak, túl nagy hatalmat tudnának gyakorolni. A valóság egészen más. Hallottuk ezt már a nagy koncernek, kicserélhetővé akarják tenni a gazdát. Erről van szó, így dolgoznak nem csak a szupermártok, hanem mindenféle más nagy játékos a feldolgozó ipar területén ugyanezt játsza, igyekeznek kiszorítani a kicsiket, tehát egy eh, egyáltalán nem szent szövetség jött itt létre. Tényleg elvárom most már, hogy az Európai Bizottság tegyen valamit, aminek van értelme, és ilyen felszólításból már elég van, és mindig csak a tagállamokra hivatkozni, az sem működik. Az a gyanúm őszintén szólva, hogy tulajdonképpen nagyon sokan nem akarják, hogy eredményre jussunk. Igen, hogy szép csöndben elfogadjuk, csökkennek az árak a szupermarketokban, a mezőgazdasági termékeknél ez egész jó, akkor egyéb fogyasztási javakra tudnak az emberek költeni, és ezt komolyan kell vennünk, vizsgáljuk meg, hogy tényleg talán ez van e mögött, hogy tudatosan igyekeznek kevesebbet költeni, a agrártermékekre, mert ezt a pénzt máshol el lehet költeni majd, és igazából, mint hogyha hallgatólagosan ebbe sokan bele is egyeztek volna. Ezt kéne vizsgálnunk. Köszönöm szépen, három felszólalónk marad még, és azt javaslom, hogy itt utána zárjuk le majd a vitát, és adjuk vissza a szót a bizottságnak. Gézosz úr kap szót. Köszönöm szépen! több probléma áll előttünk. Az első a tisztességtelen verseny. A kereskedelmi láncban ez óriási profithoz vezet bizonyos emberek zsebében. Hogyan lehet a kereskedők tisztességtelen magatartását megakadályozni? Konkrét lépésekre van szükség. Nem hasznos nem elég különböző, számos különböző dolgot javasolni, hanem egy olyan konkrét intézkedésre van szükség, ami a nagykereskedők spekulatív magatartását tudja megakadályozni. Apróról apróra a kistermelőket félreállították. A kartellek, amelyek nagy gazdaságokból állnak össze. Ez, az egy, ez a következő probléma. A az ezután következő harmadik probléma pedig a termékek, a mezőgazdasági termények származását illeti. Hogyha felvizezik a bort, az nem jó. Hogyha kavicsot tesznek egy termékbe, hogy nehezebb legyen, azzal annak az eredetiségét változtatják meg. Az ilyen gyakorlatok mellett még olyan tisztességtelen gyakorlatot is látunk, hogy más terméket forgalmaznak, más terméket termesztenek, mint amit ráírnak. Lehet például, hogy olyan bordói bort termeszt valaki, vagy állít elő, amit a Santorini szőlők mustjából készít, mégis azt írja rá, hogy bordói. Ez is csalás. Görögországban az élelmiszertermeléshez gyakorlatilag rabszolgákat alkalmazunk. A kérdésem az, hogy milyen konkrét intézkedéseket fogunk elfogadni, hogy ezeket a komplex problémákat meg tudjuk oldani. Elnök, köszönöm szépen! Ashworth úr kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen a szót felismerem, és egyébként nagyon sok tapasztalatom van a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban, úgyhogy tökéletesen értem, hogy az ellátási oldalra, és különösen a kisebb vállalkozásokra milyen hatása van. Ezt látom. Mindazonáltal az a javaslatom a bizottságnak, hogy jogszabályt csak utolsó szalmaszáként fogadjon el. Miért? Hiszen szinte teljesen lehetetlen a piaci erőket legyűrni, egyrészt, másrészt pedig az ilyen jogszabályokat mindig túlságosan könnyű megkerülni. Szerintem a legjobb gyakorlatok ösztönzése az ellátási láncban lenne a megoldás, és önkéntes gyakorlati kódexeket tudnánk elfogadni, mint például az Egyesült Királyságban is, és tudnánk ösztönözni a termelőket arra, hogy fogjanak össze, hogy szövetkezzenek. Miért? Elsősorban azért, mert nem csak mezőgazdasági termék előállítói lennének így, hanem ennél többek, aztán kritikus tömeget tudnának létrehozni a piacon, és ki tudnák egyensúlyozni ezáltal a piacot. A kiskereskedelmi ágazatban is hasonlóképpen az érett kapcsolatokra nagyobb szükség van például a regionális konkrét termelők összefogását tudnám támogatni. Az ilyen kapcsolat a közös beruházásokat tudná támogatni, illetve megosztaná a kockázatot, és az előnyökön is tudnának osztozni a kisgazdák. Ezt talán az ágazatért felelős ombudsmani tisztség létrehozásával tudnánk elősegíteni, és egyébként ennek az embernek a legerősebb fegyvere az lenne, hogy rámutasson és feltárja a tisztességtelen gyakorlatokat. Tehát egy ilyen tisztességtelen gyakorlatokért felelős ombudsmani tisztség létrehozását szeretném javasolni, mindazonáltal, hogyha azt akarjuk, hogy az élelmiszerellátási lánc mindkét végén lévő szereplők megfeleljenek az előírásoknak, akkor lehet, hogy ahhoz kötelező érvényű jogszabályokra lesz szükség, de szerintem mégsem ez a megoldás. Köszönöm szépen, most Peter asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. A kkv a mezőgazdaságban kell, hogy garantált minimum profitot tudjanak termelni. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van a bizottsághoz. Van-e bármilyen módja annak, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok negatív hatását ellensúlyozzuk, hiszen ezek azt jelentik, hogy az élelmiszerellátási láncban valakik meggazdagodnak, mások pedig csődbe mennek. Lehet, hogy Európai Uniós szakpolitikára van szükség ehhez, de szerintem tiszteletben kéne tartani azt, hogy a termelők egyenrangúak, de azt látjuk sajnos, hogy a termelők és a kereskedők között nincsen egyenlőség. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm, köszönöm mindannyiuknak a hozzászólásokat. Látom, hogy ezek a tisztességtelen gyakorlatok mennyire jelentős téma. Mindannyiunk hozzászólása ezt húzta alá. A közös agrárpolitika végrehajtása lassan le kell, hogy záruljon, és jövőbeli reformokat kell, hogy kidolgozzunk, Úgyhogy ez is egy alkalom lesz arra, hogy dolgozzunk nagyon komolyan ezen a témán is. Megginis asszony javaslatát szeretném én is most felvetni, hogy rendszeresen térjünk vissza erre a témára. Egy saját kezdeményezési jelentésre szükség van-e? Ez volt Dante úrnak a javaslata. Hát nem tudom, hiszen nem csak teljes mértékben mezőgazdasági témáról van szó, úgyhogy más aspektusokat is figyelembe kell venni. Aztán felmerült a legjobb gyakorlatoknak a kérdése is. Ez elégséges-e? Hát mindezek alapján úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy egy jogszabály felé mozduljunk el. Ez az én érzésem. Különösen az alapján, amit hallottam önöktől. Hiszen, hogyha nincsenek hatékony eszközénk, akkor nem tudunk ellenőrizni. Óriási ez a téma, és úgy gondolom, talán mások is osztják ezt a véleményemet, hogy az elkövetkezendő hetekben és hónapokban fel kell vállalnunk ezt a témát, folytatnunk kell a munkát. Megint asszonynak adom meg a szót, és utána lassan visszatérünk a bizottsághoz. Thank you and Köszönöm szépen, és elnézést, hogy még egyszer felszólalok, de két javaslatom lenne, két nagyon konkrét javaslat. Első. Az IMCO szakbizottság fog erre a közeményre reagálni, nem mi ez az egyik eh, következmény. Én egy véleményt kértem, de nem vagyok teljesen biztos, hogy a koordinátoroknak milyen méglátása ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy legyen eh, közvetlen inputunk a, a közleményre. Ez egy nagyon fontos dolog. Eh, Juncker urat pedig ösztönöznénk, hogy mindenképpen az agri biztos napirendjére tűzze az élelmiszerellátási lánc kérdését, és majd halljunk is erről. És talán nekünk is írnunk kellene Juncker úrnak a felvetett javaslatommal, hogy az agrár biztosnak a hatáskörébe tartozzon a most megvitatott kérdés, és aztán persze nyomon követjük, hogy hogyan haladnak a dolgok. Köszönöm je crois que la, la... ha jól értettem a javaslatot, akkor ezt a következő koordináti ürésnek a napirendjére fölvesszük, és akkor a konkrét lépéseket, hogy mit, mit szeretnénk tenni, meg tudjuk fogalmazni. Most pedig Bülé asszonynak adom meg a szót, remélem látja, hogy mennyire aggódnak a képviselők, hogy látja, hogy mekkora felelősség van a vállunkon, és az ön vállán is. Most pedig megadom önnek a szót, hogy tudja reagálni az iménti felvetésekre. Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is nagyon szépen köszönöm a tisztelt képviselőknek a kérdéseiket, felvetéseiket, hozzászólásaikat. Teljesen egyértelmű, hogy hogyan vélekednek a témáról. Viszem magammal a feljegyzéseimet, megvitatom a kollégáimmal és ahogy Megénisz asszony is tette, biztatom önöket, hogy más szakbizottságokkal is beszéljenek erről a kérdésről, mert a végén ugye a jogszabálynak olyanak ellen, hogy a parlament teljes egésze mögé tud állni. Öt nagyon rövid megjegyzést engedjenek meg a felvetett kérdésekre. Először is azzal kapcsolatban, hogy mi is történik a tagállamokon belül. Müller asszony az elején a vitának említette, hogy a német versenyhivatal nagyon aktív ebben az ágazatban, de más tagországokban is látjuk, hogy a jogalkotás átdolgozás alatt van, meg kell erősíteni, és Írország és az Egyesült Királyság is megváltoztatta a jogszabályi e tekintetben. Aztán kérdés volt az is, hogy rálát-e a bizottság arra, hogy milyen gyakorlatok vannak a tagállamokban. Igen, van egy jogi tanulmány, amit elkészítettünk egy időben ezzel a közleménnyel, és ez átfogó képet ad. Természetesen ezt frissíteni fogjuk, amint lesznek új infók, de kérem, hogy ezt nézzék meg, amikor nyilvánosságra hozzuk. Aztán decemberben lesz egy ülés, a végrehajtó hatóságokkal a nemzetállamok részéről. Nyilván többször elhangzott és említették itt az Egyesült Királyságot, természetesen ők is ott lesznek. Eszmecserét tartunk a legjobb gyakorlatokról, az átláthatóságra vonatkozóan, amelyet ugye önök is követelnek, és megnézzük, hogy ez hol tart a tagállamokban. Az ellátási láncra illetően is volt kérés. Ugye a briteknél meglévő önkéntes kódex legyen emelve EU szintre. Hát ez már zajlik. Nyilván nem akarunk senkit egy kalap alá venni, de elismerjük azt, hogy vannak különbözőségek az egyes tagállamokban, de már van egy magatartási kódex, ami egy önkéntes kezdeményezés, európai szinten ezt szeretném aláhúzni. A holland képviselő közül valaki kérdezte, hogy van-e elegendő támogatója ennek az ellátási lánc kezdeményezésnek? Hát erre azt kell mondanom, hogy sajnos nincs, nincs még elegendő aláíró fél, több KKV-t szeretnénk, és természetesen a termelőket is szeretnénk rávenni, hogy aláírják ezt. Harmadik dolog, többször is elhangzott, hogy a jogalkotást elő kell mozdítani, van, aki olyat is kért, ami jóval túlmutat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokon, és hát azért felhívnak a figyelmet, hogy itt számos probléma van, aztán az orosz országa szembeni szankciókról is beszéltek, az árdömpingről, a késedelmes kifizetésekről, és hát sok esetben az adott jogszabályok talán még tovább rontják a helyzetet, de a mi célunk az, hogy a kereskedelmi gyakorlatokra, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra koncentráljunk, mert minden más szétfeszíteni a keretet. Természetesen a KKV-kat figyelnünk kell, és ők továbbra is figyelmünk hangulok terében maradnak. Negyedik dolog. Jó páran beszéltek arról, hogy nem elegendő, hogyha kódexek vannak, ez így van, a közleményben is ezt javasoljuk. Nem elegendőek ezek, mert ezekkel nem tudjuk az agályokat, a félelmet visszaszorítani. Az, hogy legyen -e egyfajta bírói poszt, vagy ombudsbani ö, ö, poszt, ö, tisztség nemzeti szinten, hát ennek az előnyét mindenképpen látni lehet, van, aki viszont úgy gondolja, hogy nem nemzeti szinten, hanem európai szinten kellene ezt létrehozni. Fel kell mérni, hogy mi a helyzet a tagállamokban, de kérem ne felejtsék el, hogy nagyon sok eset tulajdonképpen adott körülmények közepette vizsgálandók. Azt kell megnézni, hogy ott helyben mik, mi a helyzet, és az alapján kell tudni dönteni. Ezen a területen a bizottságnak jelenleg egyszerűen nincs, meg, nincs felvétezve arra, hogy itt lépjen. Elfogadjuk azt, hogy javítani kell a helyzetet, természetesen ezt elő kívánjuk mozdítani, de mielőtt döntünk, látnunk kell, hogy nem biztos, hogy a jogszabály lesz a, az igazi megoldás. Nem is olyan nagyon egyszerű az, hogy megfelelően átültessék majd a jogszabályt, és hogy mindenre gyógyír legyen, ami problémaként felmerül. Aztán voltak még kérdések, hogy a verseny kapcsán, a koncentrációkra vonatkozóan, és hogy mindez majd a versenyügyi DJ alá tartozzon. Lesz még itt kollega tőlünk, úgyhogy szerintem ő majd fog tudni ezekre a kérdésekre is reagálni, de nagyon szépen köszönöm a felvetéseket, nagyon figyeltünk, és ahogyan mondtam, frissíteni fogjuk és tájékoztatni fogjuk önöket a következő lépésekről. Köszönöm. Oui, merci, madame. Köszönöm szépen, Biri asszony igen, biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos, hogy visszatérjen hozzánk, és továbbra is tájékoztasson bennünket. Még ne menjen el, hogyha van ideje, mert tesz úrnak volna egy kérdése önhöz. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tényleg rövidre fogom. Mindenképpen szükség van, és ez a válaszom a bizottságnak nagyon szigorú szabályokra van szükség, és erre vonatkozóan vannak javaslatok. Az, hogy belenyúltunk a piacba, az a roaming díjak esetében is így volt. Ha ezt nem tettük volna, akkor ma is óriási díjakat kellene fizetniük a telefonálóknak. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon szigorú, következetes szabályokra van szükség, semmi másra nem fogunk semmire menni. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Akkor azt javaslom, hogy erre a mai napra most zárjuk le ezt az eszmecserét. Ez csak egy ilyen első kör volt, és most lépjünk tovább a következő napi rendi pontunkra, ami egyébként nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a mostanihoz. Szizár úr van itt az Európai Bizottság részéről, és be fogja nekünk mutatni az Európai Bizottság véleményét a versenyjogi kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a kap végrehajtása során merültek fel. Két problematikára fog alapjában véve kitérni. Az egyik, hogy hogy állnak a munkák az iránymutatásokkal kapcsolatban, amikor a versenyjogi szabályokat alkalmazzák. Ez a 206-os cikk értelmében született dokumentum. Azok a kollégák, akik jelen vannak, néhányan bizonyára emlékeznek arra, amikor a kapreformjáról tárgyaltunk. Ebben foglaltatnak ezek az iránymutatások, amelyek olyan prioritásokat határoznak meg, amelyeket a parlament szeretett volna a GMO-kkal kapcsolatban látni a dokumentumokban. Hasonló jogszabályokat alkalmaznak a különböző tagállamok annak érdekében, hogy bizonyos mezőgazdasági ágazatokban elkerüljék a diszkriminációt más országokkal szemben. Ez tehát az a két téma, amelyről beszámolót hallunk. Egyébként október másodikán egy konferenciára került sor, sajnos nem tudtunk azon részt venni, hiszen éppen Phil Ogan biztos jelöltet hallgattuk meg de ez a kiskereskedelem gazdasági hatására tért ki, a stratégiai célokra, illetve az innovációra az a mezőgazdasági szektorban. Most arra kérem Cezár urat, hogy a prezentációja során talán erre is térjen ki. Egy nagyjából 10 perc elég lehet önnek? Ezután pedig megnyitjuk majd a vitát, az eszmecserét ezekről a nagyon jelentős kérdésekről, amelyek mind a közös agrárpolitika végrehajtására vonatkoznak. Szézár úr, öné a szó. Good morning, ladies and gentlemen. This... reggelt kívánok, tisztelt szakbizottsági képviselők. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és beszámolhatok erről a két kérdésről, két témáról. Ha talán emlékeznek, illetve hát bizonyára így teszik, júliusban írtam egy levelet a szakbizottságból elnökének, hogy hogyan is zajlik a munkánk itt a szakbizottságon belül, főleg amiatt, mert ez igencsak releváns az önök jövőbeni munkáját illetően. Éppen ezért nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és alkalmam van beszámolni. Csak emlékeztetőül pár percet szánnék arra is, hogy az iránymutatásokat hogyan is állítottuk fel, különböző területeket illetően, aztán a, van egy tanulmányunk a modern kiskeredelemre vonatkozóan, főleg a választási lehetőségek és az innovációra tekintettel, és aztán ugye a, a kapreformról is szólnék. Ugye itt számos terület érinti, érintve volt, és a piaci szemléletet kívántuk szem előtt tartani. Számunkra a legfontosabb az, hogy a termelők közös felületen tudjanak érték, értékesíteni. Az érintettek nagyon hosszú időn keresztül két kérdéssel voltak konfrontálódva, hogyan tudnak kevesebb pénzből többet kihozni a gazdák, és hogyan tehetik mindezt, hogyha nagyon alacsony az alkupozíciója tárgyalási alapja ezeknek a termelőknek, és a piacuk is egyre szűkebb. Ahogyan éppen egy pár perccel ezelőtt hallhattuk, a megoldási javaslatunkkal előrébb fogunk lépni. Természetesen a kap 39-es cikk, a szerződés 39-es cikke alapján fogunk tudni előbb jutni, nem pedig az egyes cikk alapján hiszen ezzel tudunk az agrárszektor minden egyes vonatkozására reagálni. Azt gondolom, hogy azzal, hogy az árakat fixáljuk, rögzítjük, nem fogunk tudni előrébb jutni, nem ez a válasz, hanem a méret gazdaságosság lesz a kulcs, amelyel helyzetbe hozzuk a vállalkozásokat, az előállítókat nemzeti hatóságoktól és a gazdáktól is várunk reakciókat, és ezért a verseny és az Agri főigazgatóság iránymutatások kidolgozásával foglalkozott az elmúlt időszakban, amelyel a gazdákat segíti, és nyilván a trösztellenes kérdéseket is meg kell oldani nemzeti szinten. A nemzeti agrárminisztériumoknak kell biztosítani az, hogy az iránymutatások valóban lereagálják a felvetéseket. Kérdés, kérdőívet is kikült, kiküldtünk, és az erre adott válaszokból az látszik, hogy az egyes tagállamokban nagyon különbözően látják, hogy milyen hatája lehet a szabályoknak. Az, hogy szükség van az irányításra, az egyértelmű, mert harmonizálni kell a szabályoknak a hatáját. Gyakorlati és technikai vetülete is van természetesen ezeknek a javaslatoknak, ezt a parlament és a tanács is követelte. Pár példát is mondanék, ha megengedik. Először is az új szabályok azt mondják azt, hogy a derogációt akkor használhatja fel, akkor használhatja fel egy-egy szervezet, egy termelői szervezet, hogyha betartja a szabályokat. De, és, és fontos tevékenységet végez. De a kérdés az, hogy mit definiálhatunk fontosnak. Aztán nagyon sok termelői szervezet rengeteg féle terméket forgalmaz, és vannak természetesen különböző szabályok is, amelyeket nagyon szigorúan be kell tartani, például a gabonafélékben, és a nem tagállamokhoz származó termékekre is alkalmazni kell a hatályos szabályokat. Tudjuk, hogy az outsourcing teljesen adott a termelői szövetkezetek körében is, És ez persze csak egy pár példa volt, amit elmondtam. Nemzeti versenyhivatalok, nemzeti bíróságok és számos más konkrét példát tudnának hozni. Az ütemezésünkről is szólnék, ami különös tekintettel ugye az elfogadás folyamatára különböző mérföldeink, mérföldköveink vannak, a nemzeti versenyhatóságokkal és az agri miniszterekkel október 16-án fogunk találkozni. Aztán a bizottság egy nyilvános konzultációt indít el 2015 elején, majd az év során lesz egy második formális konzultáció, és az iránymutatásokat 2015 vége előtt el kívánjuk folytatni. Remélem, hogy ezzel be tudtam mutatni az iránymutatásokra vonatkozó munkánkat, amelyet tényleg időben kívánunk majd tető alá hozni, és remélem, hogy ez sikerül is. Most pedig akkor térjünk rá a második témára. Először is fekete a kérdés, hogy a kiskerelmi szektorra miért is, eh, miért azza a tanulmány. Nos, hát a parlament részéről is jött egy ilyen felkérés, hogy a koncentrációt a láncban megvizsgáljuk. Különböző agályok, panaszok érkeztek, eh, és hát a panaszok leginkább arra vonatkoznak, hogy rettentőek a, a feltételek, és ezáltal tulajdonképpen a választási lehetőség eh, és az innováció lehetősége is csökkent. Nos, 2012-ben ennek kapcsán egy átfogó tanulmányt eh, kívánt eh, elvégezni a bizottság, és ebben a tanulmányban nyilván a, a piacra gyakorolt hatást, különös tekintettel itt a választási lehetőségre és az innovációra volt az, amit napirendre tűztünk. Nagyon széles hatája van ennek a, tehát vizsgálati merítési területe van ennek a vizsgálatnak. Megnéztük, hogy milyen boltok léteznek, és az ellátási láncban milyen szereplők dolgoznak. Ki kell emelnem azt, hogy akármit is hallanak itt ma, ez nem releváns a tekintetben, hogy a, eh, ahol magas eh, a eh, kiskereskedői koncentráció. Egyharmada a tagállamoknak, ahol magas a, ez a koncentráció, ezekre vonatkozóan nincsen megfelelő adatunk. Éppen ezért a fennmaradó tagországokra hát azért jellemezni tudjuk a meglévő adatok alapján a helyzetet, és ez többé-kevésbé megbízható. A balti országok tól kezdve egészen Írországig a balti országokat is beleértve, ezeket nem tudta lefedni a tanulmány. Ezen a dián látni fogják, hogy azért a választási lehetőség az elmúlt évtizedben ugyan nőtt, de a válság következtében csökken. A termékek tulajdonképpen a polcokon bővültek, számuk nőtt, és a beszállítók száma is nőtt 2008-ig. En, ezt követően azonban csökkent a gazdaság és pénzügyi légkör 2008-at követően természetesen romlott ez a magyarázat. Szeretném azt is hozzáfűzni, hogy helyi szinten a verseny is óriási hatással bír, hiszen új üzletek megnyitása helyi szinten is megfigyelhető, azzal, hogy több a, a választható termék a polcokon. A sárga szín a 2004-2008-as időszakot jelöli, 2008 és 2012 közötti a, a sötét szürke szín a jelölés, az átlag pedig a, a világos szürke. A vidéki régióknál ö, nőtt leginkább a választási lehetőség a boltokban. Choice. Ez azt is mutatja a fogyasztói vásárlásoknál, hogy hogy alakult. Ez leköveti a egyfőre eső GDP-t. Azt hiszem üdvözlendő európai polgárként és politikusként, hogy az elmúlt tíz évben az alacsony GDP-vel rendelkező országban nőtt leginkább a választék. Most nézzük meg a koncentráció eredményét a kereskedők és a beszállítók között. Vegyes a kép, azt kell, hogy mondjam. Tehát vannak a márka gyártók, ezeknek a koncentrációja növekedett azokon a területeken, amiket vizsgáltunk. Tehát nemzeti szinten a koncentráció növekedett a legtöbb termék kategória esetében. A kereskedelmi koncentráció úgy általában ez a hagyományos és korszerű üzleteket is érinti, szintén növekedett valamennyi tagállamban. Jó, az elterjedtség is nagyobb, a hipermarketek, szupermarketek, a diszkont üzletek, amelyek központi disztribúciós rendszerrel rendelkeznek, egyre inkább lefedik a területeket, és egyébként növekedés figyelhető meg egyes tagállamokban, másokban csökkenés. A következő két eh, dia sajnos a nyomtatás elég rossz, valószínűleg nem látják a betűket. Itt eh, azt látjuk eh, a relatív koncentrációt, látjuk a sajt üzletágban méghozzá a kereskedelmi egységek számának alakulásában. A koncentráció a kereskedelmi egységeknél növekszik, ez a szürke mező, amit látunk. Csak Csehországban, Németországban és Lengyelországban jelentős koncentráció növekedés figyelhető meg. A tej ágazatban azt lát, láttuk, hogyha megszervezik a tevékenységüket szövetkezetekben a gazdák, szemben a kereskedelmőkkel. Itt példaként a tejet hozzuk fel, a beszállítói oldal koncentráltabb, mint a kereskedői oldal. Következtetés világos, hogy az atomizálódott gazdáknak meg kell szervezniük a tevékenységüket. Valamilyen módon lehet a szövetkezet, vagy bármi más, mint már említettem eh, a GAP, GAP bemutatón, hogy az új célunk, hogy eh, arra bátorítsuk, ösztönözzük a gazdákat, hogy ezen a pályán mozogjanak tovább. Aztán egyéb eredményeket is látunk még a tanulmányunkból. Az élelmiszerbeszállítók koncentrációja csökkent, innovációhoz vezet, és ez hogyha viszont ez nem történik meg, akkor fordított folyamatot látunk. Tehát azokon a területeken, piacokon, ahol a koncentráció nem feltétlenül vezet kisebb választékhoz, mint már elmondtam, a nemzeti helyzetet elemeztük, és az eredmény az volt, hogy a koncentráció meglehetősen nagy az északi és a balti országban. Itt azt látjuk, hogy eh, a az innováció, ez, innovációt nem igen befolyásolja az, hogy kiszerzi be az árut, és ez természetesen függ a termék kategóriától is és a hipermarketekben, szupermarketekben pedig a választék csökken némileg. Ezzel befejezném az előadásomat, és köszönöm, hogy eljöttek. Oui, merci, monsieur. Köszönöm szépen, Szizár úr, ezt a két részes prezentációt. Akkor azt javaslom, hogy kezdjük meg az eszmecserét. Először a tagok következnek, és elsősorban pedig Michel Dantem. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon őszintén szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak ezért a prezentációért. Különösen az első kérdéssel kapcsolatban, az iránymutatásokkal kapcsolatban. Ugyanazokkal az emberekkel néha nagyon nehéz vitákat folytatunk, például akkor, amikor a közös piaci rendtartásról szóló szöveget próbáltuk meg tárgyalni, nagyon különböző kérdések és nagyon különböző gyakorlatok merülnek fel a különböző tagállamokban, és önök megpróbáltak egy olyan rendszert létrehozni, ami közös egy olyan helyzetben, amikor mondjuk a versenyok területén az egyik ország megenged valamit, amit a másik ország konkrétan tilt. Tehát az iránymutatások meg kidolgozásának a munkája természeténél fogva nagyon bonyolult volt, ezért relatíve hosszú ideig is tartott, de szeretném elismételni, hogy azt szeretnénk, hogy valóban a nemzeti hatóságoknak, versenyhatóságoknak bocsássunk a rendelkezésére egy olyan cselekvési kézikönyvet, amely egységes az összes tagállamban. Így tudunk egységes közös piacot létrehozni, és a versenyt, amely mondjuk olyan ugye, jelenségekben is megnyilvánult, hogy bizonyos országok termelői más országokból érkező gyümölcsös kamionokat leállítottak. Tehát az ilyen események elkerülése érdekében is nagyon hasznos az, hogy így körbejárták ezt a problémát. Lenne az utolsó ponttal kapcsolatban egy kérdésem. Ez a disztribúciós márkákat illeti. A különböző gyártókkal kapcsolatos. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a gyakorlat nem növeli feltétlenül a fogyasztói kedvet, viszont a nagy márkák árait néha csökkenti rövid távon és középtávon nagyon káros tud lenni a mezőgazdasági feldolgozóiparra nézve, különösen a KKV-kra nézve, akikre olyan nyomás nehezedik, amely akár oda is vezethet, hogy néhányan tönkre mennek. Köszönöm szépen, Dante úr, most pedig Szendra asszony kap szót. Köszönöm szépen! Elsősorban azt szeretném elmondani önöknek, hogy ez a vita a versenyjogi normákról rendkívül fontos a gazdák számára. Már évek óta, tehát nagyon hosszú ideje a dolgozók a mezőgazdaságban óriási nyomás alatt voltak, és a gazdák azok a rájuk szintén nem nehezedő nyomás miatt, a verseny miatt nem tudtak megfelelő versenyképes fizetést biztosítani a dolgozóiknak. A farmok és a gazdaságok számára nagyon fontos lenne, hogy olyan árai legyenek a terményeiknek, ami a termelés költségeit, illetve a mezőgazdaságban dolgozók fizetését is fedezi. Köszönöm, most pedig Nikolson úr kap szót. Hát hirtelen kaptam szót, úgyhogy kicsit meglepődtem. Azt hiszem, hogy Danten úrnak igaza van, jó irányba mozdult el. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, nagyon jó ez a kezdőpont, de a saját, norm, a saját márkák nagyon fontosak a szupermarketeknek és ők azt mondják, hogy jó, hát akkor vagy úgy csináljátok, ahogy mi mondjuk, vagy máshol vesszük meg a terményeket. És akkor a gazdáknak gyakorlatilag néha nem marad más választása, mint hogy belemenjenek a feltételekbe, mert különben más nem veszi fel a termékeiket. Emlékszem egy esetre, ahol arra bátorítják az embereket, hogy menjenek el a szupermarketbe, és vásároljanak nagy mennyiségben, például egy áráért vegyenek két liter tejet. De ezzel nem fogjuk megmenteni a gazdákat. Szerintem a nagy szupermarket láncok azok olyan áron tudnak beszerezni dolgokat, amilyen áron más nem tud, és ezért olyan áron is tudják továbbadni. Európa, a regionális kormányzatok, a nemzeti kormányok sincs felkészülve arra, hogy szembeszálljon velük, hiszen annyira fontos ez a fogyasztók számára. És hogyha valaki megpróbálja felvenni velük a harcot, akkor hát azt látjuk, hogy nagyon mélyek a zsebeik, és szinte korlátlan, amit meg tudnak tenni, és hajlandóak megtenni. Érdemes nagyon sokszor visszatérni erre a területre, mert ahogy az nagyon jogosan elhangzott, ha a termők nem tudnak összefogni, és az ő értékesítési érdekeiket nem tudják valahogy érvényesíteni, akkor mi sem tudjuk őket megvédeni. És úgy tapasztalom, hogy van egy ilyen bizonyos gyengeség a termelők oldalán. Hogyha felszabdaljuk akár a létező szövetkezeteket is, akkor még nagyobb nyomás fog nehezedni a termelőkre. Tehát szerintem nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Köszönöm szépen, Zsód úr kap szót. Er øh, Köszönöm szépen a szót. Úgy gondolom, hogy amiről Nikolson képviselő beszélt, az egy nagyon lényeges és nagyon alapvető fontosságú probléma. Nagyon sokan fel fogják ezt ismerni. Danten úr és Nikolson úr is azt mondták, amihez én is tudnék csatlakozni. Szerintem nagyon óvatosnak kell azonban lenni azzal, hogy beleavatkozunk, és megpróbáljuk a termelők és a kiskereskedők, illetve nagykereskedők közötti öm, folyamatokat eltéríteni. Érdemes lenne megvizsgálni Dánia helyzetét, ahol nagyon erős szövetkezetek jöttek létre. Ezek képesek voltak arra, hogy tisztességes kapcsolatot alakítsanak ki a termelők és kereskedők között. Szeretnék most valami teljesen más rátérni. Ez pedig a verseny kérdése, a KAP reform végrehajtása függvényében. Szerintem a legnagyobb akadály az, hogy nincs tisztességes verseny az országok között. Hiszen a végrehajtás túlságosan is különbözik az egyes tagállamokban. Az, hogy mit fogadtak el európai szinten, és ebből mit hajtanak végre, az nagyon más. Az Európai Bizottság mit kíván tenni? Nem feltétlenül a túlságos, alapos végrehajtással, hiszen hát ez talán nemzeti szinten egyébként még hasznos is lehet, de a nem elégséges végrehajtással. Hogyan tudja ezt a problémát kezelni a bizottság? És van még egy kérdésem. Nemrég beszéltünk a kap reformjáról ebben a szakbizottságban. Szerintem kristálytiszta most már mindenki számára az, hogy ez az egész zöldítési vagy környezetvédelmi komponens a kapreformban egy óriási administratív háborúvá vált. Egy horrorisztikus intézkedés csomag, amely teljes mértékben átláthatatlan, hogy hogyan kellene végrehajtani. És nem a bizottság hibája ez, hanem mindannyiunké, hiszen mindannyian részt vettünk ennek a kialakításában. De hát hogyan lehet olyan kondíciókat előírni, amit akár a versenyhatóságok sem tudnak elfogadni, amikor annyira bonyolultak a szabályok, hogy érthetetlenek még a hatóságok számára is. Köszönöm szépen, elnök úr. 2009-ben Hollandiában a mezőgazdasági bizottság elnöke voltam, és ott fog, sokat foglalkoztunk ezzel a témával, és amit most újra hallok, az azt igazolja vissza, ami akkoriban elcsúszott nálunk Hollandiában, például a kiskereskedelmi koncentrációról. Már akkor is beszéltünk, ezek a nagy cégek óriási hatalommal bírnak, Hollandiában megint, próbál, megint szembe próbálunk szállni ezzel a problémával nemzeti szinten természetesen, de mivel találkozunk itt a nemzeti politikai szereplőkkel, a pártokkal, akik vagy együttműködőek, vagy nem. Hogyan lehetne ezt az ördögi kört áttörni Európában végre, hogy a gazdák érdekében tehessünk valamit? Köszönöm, új Dema úr kapszol. Dank u wel voor het woord, meneer de voorzitter. Europese Commissie, bedankt voor... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az Európai Bizottságnak is a prezentációt. Az előadás első részére reagálnék és kérdeznék. Itt új szabályok léteznek, nem egészen világosak számomra. Egy technikai kérdés a 222. cikkel kapcsolatban. A 222. cikk esetében azt látjuk, hogy termelői szervezetek összefoghatnak értékesítési területen, és akár panaszt is nyújthatnak be, ha a piac zavaró lépéseket tesz valaki. Most is így van ez, ugye a piac, piacot megzavart az oroszországi embarkó. Mikor tehetik ezt a tagállamok? A 219. cikket kell először alkalmazni, mert az hasonló, és csak utána 222-et? És második kérdés, vannak termelői szervezeteink, mit tudnak ezek tenni valójában. Nagyon sok termelő nem részese ezeknek a kooperációknak. Ilyen esetben a 222. cikkre nem lehet hivatkozni, vagy lehet. A következő kérdés, a 222. cikknek van-e értelme? hogyha a mezőgazdasági termelők nem szervezettek, és végül is nem is, nem is kötelező rájuk nézve egy-egy ilyen lépés. A tagállamokra is rákérdeznék. Az oroszországi bolykot kapcsán a tagállamok szeretnék a 222. cikket alkalmazni. Az Európai Bizottság ehhez hozzá tud járulni, ha tesznek valamit a 222. cikk értelmében? Luaz úr. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem van. Ez az ügyel kapcsolatban. Hogyan lehet megszervezni, akár regionális, akár nemzeti szinten a gazda, gazdákat, hogy egy egyre nemzetközi szintre, lévő, szintre lépő öm, forgalmazóval felvegyék a harcot? És hogyan tudják, hogyan tudnak a jobb védelem érdekében további intézkedéseket elfogadni a tagállamok. Erre milyen lehetőségeik vannak? Köszönöm, Aydel asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kérdést is szeretnék feltenni. Szeretném megelőlegezni, hogy néhány előttem szóló is említette ezt egyébként hogy látni kell, hogy a, ugyanazokat a normákat, szabályokat különbözőképpen alkalmazzák, nem csak tagállamonként, hanem akár régiónként is másképp ültetik át ezeket a gyakorlatba. Ez nagyon jelentős különbségekhez vezet. Ismerem ezt például Spanyolországban is. A versenyjogban emiatt aztán komoly problémák merülnek fel. És azt is tudom, hogy más EU tagállamokban is vannak ilyen nehézségek. A következő kérdés az értékesítés. A kereskedelmi láncok, a nagy cégek nagy nyomást tudnak gyakorolni a gyártókra, és hát ez a bevétel csökkenéséhez vezet, annak a bevételnek a csökkenéséhez, amit innovációra, kutatásra kéne fordítani. Ez egy komoly veszély, mert a nagy cégek a beszerzéseikben igen erős pozícióban vannak, és lenyomják az árakat. Ez akár még nagy szövetkezeteknél is probléma lehet. szövetkezetek például kutatnak, innovációt folytatnak, és hát még őket is a nagy láncok háttérbe tudják szorítani. Vegyük az olajat, erről szeretnék még szólni valamit. Ezen a területen igencsak megnőtt a koncentráció. A nagy bizonytalanság csak növekszik, és egyre inkább fennmarad. Egyre több termelő hagy fel a tevékenységével évről évre, nagy erőfeszítéseket tesznek Andalúziában például arra is, hogy összefogjanak a termelők, hogy szövetkezeteket alapítsanak. A kérdésem most az, hogy ezek milyen szerepet játszhatnak. Ha önt hallgatom, akkor azt mondják, igen, lehet valamit tenni, de a kérdés tényleg az, hogy mit tudnak elérni ezek. Meg Guinness asszony. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érdekes dia, amit itt látunk, és szerintem önmagában egy ellentmondást is tartalmaz. Az első részben itt a pontok alatt. Ez egy olyan vita, amit már régebben folytattak a koncentrációval kapcsolatban, de ez úgy látszik irreleváns. De én nem hiszem, hogy ez így lenne, és nem vagyok biztos abban, hogy egyet értek az egyensúlytalanságokkal. Itt ez nagyban függ hogy a, a koncentráció mekkora a kereskedelmi piacon, és jó lenne, hogy elmondanám, mit is jelent. A második pedig a saját márkás termékek. Itt megint csak alaposabb kutatásra van szükség. Hogyha beszélek valakivel, aki értékesít a kiskereskedelemben, amit ők nekünk mondanak, az azt tartalmazza, hogy termék ötletekkel jönnek elő, sokan, és ezt ellopják a kiskereskedelmi cégek, és saját márkaként adják el. Azt gondolom, a versenyhatóságoknak ezzel többet kellene foglalkozniuk, hiszen ez egy, mivel tudnak leginkább nyerni az alacsony árakkal. Nem a fenntarthatóság és egyebek a legfontosabb, Látom, hogy rázza a fejét, a, remélem tévedek természetesen, de az a tapasztalatom, hogy, és mások is, a jogászok is, és a résztvevők is más tapasztalatokról számolnak be. Köszönöm szépen. Merci. Euh, la parole est à monsieur Ropé. Köszönöm. Ropé úr kap szót. Ačiū pirmininkė. Jūs savo Köszönöm szépen. Említette a prezentációban, hogy a balti államok nem tartoztak a tanulmány hatája alá. Ez kár, mert nagyon érdekes volna több információt hallani a balti államokra vonatkozóan. Talán akár függeléként később csatolhatnák a tanulmányhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ott kapszott. Ja, mich hat... Köszönöm. Igen, hát csodálkozom, hogy a tejtermelők helyzetét jobbnak festette le, mint korábban. A tejcsomag kapcsán nagyon sokat beszéltünk a szövetkezetekről, és ezeknek a szövetkezetek a státusza nem egészen egybecsengő Európában, Németországban három is van, de a szövetkezeteken belül a gazdáknak a helyzete, pozíciója nem nagyon erőteljes, mert ők egy részei csak egy vállalkozásnak. Tehát egyszerűen nincsenek abban a helyzetben, hogy fellépjenek, egyszerűen nyersanyagot adnak át, és ha nem kapnak elegedő pénzt, akkor sem tudnak lépni. Tehát meg kellene nézni, hogy mit is jelent ez. Tehát többe a hatalma, vagy egy koncernnak egy tagja, részese, és mint ahogy mondtam, Németországban van három, ott le vannak osztva a lapok, az egyik felvásárol, a másik tárgyal, a szövetkezeti tagok pedig évente egyszer a taggyűlésen rászhatják a fejüket és felemelhetik a mutatójukat. Tehát itt a termelőknek a hatalmáról beszélni, hát ez nem helyes, differenciálni kell, hogy Európában a gazdáknak a pozícióját hogyan lehet javítani. A kérdés az, hogy van-e összehasonlítási lehetőség itt a szövetkezeteknek a pozícióját, kereske, tárgyalási alapját illetően. El tudom mondani, hogy Németországban nem sikerült elérni azt, hogy a gazdáknak erősebb legyen a pozíciója, és többet kapjanak a termékeikért. Merci, merci pour ces... Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat és az, hogy ennyien szót kértek. Most engedjék meg, hogy ismét Cizár úrnak adja meg a szót, hogy reagálni tudjon a különböző kérdésekre, amit számára feltettek. Köszönöm szépen, elnök úr! Először azok a kérdések, amelyek az eltérő alkalma, a, a versenyszabályok eltérő alkalmazására vonatkoznak a különböző tagállamokban. Az iránymutatásoknak a fő célja, amiken most dolgozunk, az az, hogy Európa szerte egységes megközelítést alkalmazzanak a versenyhatóságok, hogy ne legyenek eltérő értelmezések, vagy legalábbis minimalizáljuk ennek a lehetőségét. Ezen iránymutatásokon túl bizonyára tudják, hogy a versenyhivataloknak van egy hálózata Európában. Legalább évente kétszer, ha csak nem háromszor, egy különleges alcsoport összeül a versenyhivatalok részéről, amely az élelmiszeripari és mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos kérdéseket vitatja meg. Tehát már e tanulmány elkészítése előtt is szorosan együttműködtünk a nemzeti versenyhivatalokkal, és megpróbálunk szakpolitikai megoldásokat találni velük együtt ezekre a problémákra. Az önök hozzászólásai nagyon is érvényesek, folyamatosan erőforrásokat biztosítunk ezeknek a megoldására, és éppenséggel azért van szükség ezekre az iránymutatásokra, hogy egységes legyen a megközelítés. Megint asszony kommentárjára szeretnék reagálni. A versenyhatóságok aggódnak folyamatosan az árak miatt, de csak az árak miatt aggódnak. Az a tény, hogy már 2010-ben megrendeltük ezt a tanulmányt, és több mint 40 ember dolgozott az elkészítésén, több mint 18 hónapon keresztül, pont csak a választás és az innovációra koncentráltunk. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóság, illetve a fogyasztók jóléte nem csak azt jelenti, hogy olcsón jussanak hozzá az árukhoz, hanem azt is jelenti, hogy számos innovatív termékhez jussanak hozzá. A tanulmány 750 oldalas dokumentum egyébként, nagyon jó kis esti olvasmány, múlt hét óta elérhető a weboldalunkon. Nagyon sok információt tartalmaz, érdekes információkat. Ebben a konkrét tanulmányban az árakkal nem is foglalkozunk, csak a választási lehetőségekkel és az innovációval milyen eredményekre jutottunk. Az eredmények a szakértőinknek a tapasztalatai alapján lettek megfogalmazva. Nem volt előzetes elképzelésünk arról, hogy mik lesznek az eredmények, hanem 9 tagállam 350 boltjának és több mint 100 ezer terméknek a megvizsgálása nyomán adatok alapján vontuk le azokat a következtetéseket, amikről olvashatnak. Senki nem tudta előre, hogy mi lesz az eredmény. A saját márkákkal kapcsolatban sokan említették azt, hogy ez ismételten aggályos a gyártók és a beszállítók számára. Azt találtuk, hogy amikor a saját márkák penetrációja elér egy bizonyos szintet, Persze termék kategóriánként ez változhat, de nagyjából 40-50%-ról van szó. Tehát amikor ezt eléri a saját márkák száma, akkor a választási lehetőség és az innováció, ami elérhető a polcokon a vásárlók számára, drasztikusan csökkenni kezd. Szerintem nagyon ö, alaposan bizonyított ez, a, az, ez az összefüggés a saját márkák kapcsán. Ami a kartelleket és a 222-es cikket illeti. Engedje meg, hogy ez a nagyon technikai kérdéssel kapcsolatban majd visszatérjek a válaszadásra. A versenyhivatalok elismerik azt, hogy a válsághelyzetben létrejött kartellek azok szokatlan esetben legitimek lehetnek, tehát hogyha egy váratlan válsághelyzet üt be, akkor legitim lehet egy ilyen megoldás, de ezzel kapcsolatban majd szeretnék még visszatérni önhöz, hogy el tudjam mondani tájékozódás, némi tájékozódás után, hogy hogy akar a bizottság erre reagálni. Ami pedig a zöldítése, vagyis a környezetvédelmi kondíciókkal kapcsolatos. Sajnos ez az administratív teher nem hozzám tartozik, az Agri főigazgatóságtól vannak itt más kollégák, akik talán jobban értenek hozzá, és jobban tudnának válaszolni erre a kérdésre. Ami pedig az alacsony tejárakat illeti. A tanulmány azt mutatja, és az egyéb tapasztalataink is egyébként, amikor vizsgáltuk az ágazatot, azt mutatják, hogyha teljesen atomizálva, egymástól elszigetelten működnek a gazdák, akkor sokkal sérülékenyebbek, mintha szövetkezetbe tömörülnek. Az utóbbi esetben egy egységes hangon tudnak tárgyalni, és az eredményeik sokkal jobbak. Persze relatíve, de más forrásokból is azt a következtetést tudjuk levonni, hogyha egyenként tárgyalnak, a gazdák, akkor minden tekintetben sokkal kisebb a súlyuk egy nagy felvásárlóval szemben, mint a szövetkezetek ereje. A szövetkezetek tagállamonként természetesen természetükben nagyon különböznek. Szerintem itt lenne értelmes megnézni, hogy melyik működik hatékonyabban, melyik kevésbé, és egyébként ez nem teljes mértékben versenyjogi kérdés. Ha van még időnk, akkor nagy örömmel válaszolok még további kérdésekre, vagy hogyha kihagytam valamit, akkor... Ja, igen, igen, a balti államok. Elnézést, igen. Jó magam is, és a kollégáim is nagyon szívesen vizsgáltuk volna meg az általán felsorolt kilenc tagállamban, ahol az úgynevezett kiskereskedelmi magas koncentráció megvalósult, a helyzetet. A balti államok, és Hollandia is rajta van ezeken, rajta van a listánkon. Sajnos nem volt megfelelő adat, ami a rendelkezésünkre állt volna, túlságosan is összesítettek voltak az adatok. Ha megnézik azt, hogy olyan területeken, ahol magasabb a munkanélküliség, milyen hatással van ez a választási lehetőségekre, akkor erre vonatkozólag ebből a kilenc tagállamból is nagyon érdekes és értékes adatok vannak, azonban e kilenc tagállam köztük a balti államok esetében nem tudtunk eléggé alapos következtetéseket levonni, mivel nem álltak rendelkezésünkre elég részletes adatok. Hogyan tudnánk ezeket az adatokat megszerezni, Hát nem tudom, már így is kilenc különböző forrásból gyűjtöttük az adatokat. Ezekben a tagállamokban sajnálatos módon nem tudtunk hozzájutni olyan részletesen lebontott adatokhoz, amire szükségünk lett volna. Elnök Aguilera asszony szeretné a felszólását kiegészíteni. Igen, igen, ha megengedik, akkor szeretnék még egy kiegészítést felvetni a kérdéseimhez, az eddigi kérdéseimre se válaszolt egyébként. Az egyik az a szakma közi szervezetek kérdése. A mi országunkban nagyon, Spanyolországban sokat foglalkoztunk ezzel. A termelői szervezetek és a termelők képviselői, a lánc, az ellátási lánc képviselői együtt dolgoznak. Húha, odakint valami történik talán valami verekedés a terem előtt. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Je vous propose de, de, de poursuivre le... Azt javaslom, hogy folytassuk a munkánkat. Jó, hát akkor nagyon gyorsan. Tehát ezek a szakmaközi szervezetek, ahol a különböző érdekelt felek képviselői együtt dolgoznak, és megállapodásokat kötnek. A nemzeti hatóságok, illetve ön mit gondol ezen szakmaközi szervezetek szerepéről? És az olívaolajjal kapcsolatban az országomban azt láttuk, hogy egyre nagyobb a koncentráció, ezért nem tudtunk a nagy kereskedők koncentrációjának a problémájával megküzdeni. Mit tudna mondani az olívaolaj ágazatról e tekintetben? Köszönöm. Sí, Madame Aguilera. Köszönöm, Aguilera asszony. Esetleg Csiszár úr tudna gyorsan választ adni erre a kérdésre. Um, the first question um, was relating to tailors in Spain. Kereskedelmi egységeknél egy sajnos azt látjuk a tanulmányban, ez nem így van a választék és az innováció általában a koncentrált tagállamokban, mint Spanyolországban is valahol a mm, növekedett állandóan, tehát folyamatosan láttuk ezt, az innovációnál, az innovációnál némi törést látunk, a gazdasági válság kapcsán ez természetesen az általános gazdasági nehézségekkel is összefügg, ami a szakmaközi szervezeteket illeti, hogy ők hogyan lépnek fel és reagálnak. Konkrétan Spanyolországban őszintén szólva nincsen saját véleményem ezzel kapcsolatban, mert a tanulmányt úgy készítettük, hogy csak a polcokat vizsgáltuk, az érintett tagállamban milyen a választék, milyen az innováció, jut el a polcokig, és az elmúlt tíz évben hogyan alakult ez elnézést kell kérnem, ezt alaposabban kell, meg kell vizsgálnom, ami a szakmaközi szervezeteket illeti. Két oldalú keretek között nagyon szívesen adok további felvilágosítást. Köszönöm szépen, Csiszár úr. Akkor most azt javaslom, hogy ezt az eszmecserét zárjuk le, és lépjünk tovább ma délelőttünk harmadik témájára, az új élelmiszerekre. Itt egy olyan jelentésről van szó, amit az Envi szakbizottság készít, tőlünk véleményt kértek. Nikolzon úr. Nikolzon úr a felelőse ennek a témának az Envi-ben. Mi véleményt készítünk, és Szárbó asszony a felelőse ennek a témának. Az Európai Bizottság be fogja mutatni a javaslatát, mégpedig szeptember 23-án már szó volt erről. Tájékoztatnám önöket, hogy a felelős szakbizottságban november 24-én fognak szavazni a tervezetről, Úgyhogy az ehhez a jelentéshez fűződő véleményünket gyorsan el kell fogadnunk. Szárbó asszony elnézést kér, mert sajnos nem tud ma itt lenni, ezért Rebega úr veszi át a helyét, és ő fog tájékoztatni bennünket a Szárbú asszony által előkészített véleményről. Meg is adom neki a szót, hogy olvassa fel Szárbú asszony véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném még egyszer kérni az elnézésüket, amiért eh, Szervó asszony nem tud ma itt lenni. Az állásfoglalását, véleményét ezért én fogom előadni. A tervezetben 30 módosító is szerepel, de szeretném kiemelni, hogy csak pár napom volt arra, hogy ezt a véleményt kidolgozzam, és további módosító indítványokat fogok kidolgozni, hogy az új fajta élelmiszerek definícióját, a nano részecskék kérdését is tisztázzam, illetve a harmadik országokból származó élelmiszerekre is kiterjek. Korábban már született egy szabályozás ebben a témában, de a bizottság, a tanács és a parlament között nem volt az egyeztetés alatt megállapodás, mert nagy volt a vélemény, különbözött a klónozott államokból származó élelmiszereket illetően, és olyan kérdésekre vonatkozóan is, amely a mm, klónozott állatokból származó hús feldolgozását illeti. Van egy külön rendelkezés, egy külön rendelet, és nagyon örülök, hogy a bizottság nyomon követte ezt a munkát. Én nagyon bízom benne, hogy a még nyitott kérdéseket meg fogjuk tudni oldani, megoldásra kerül sor, és mindez késlekedés nélkül. Az új szabályozás azt irányoz elő, hogy az újfajta élelmiszerek engedélyezése felgyorsul, mindazonáltal a szabályozás és az engedélyezés európai szinte fog kerülni. Az élelmiszerbiztonsági hivatalnak mindenben nagyon fontos szerepe van. Az újfajta élelmiszerek listáját ki kell terjeszteni, frissíteni kell. Azt hallottuk, hogy az európai lista a delegált jogi aktusokon keresztül fog megtörténni, és a parlamentnek itt társjogalkotóként fel kell lépnie ugyanúgy az enzimek és az egyéb adalékanyagok tekintetében. Én bízom benne, hogy a parlament szerepe erős marad, hiszen az új élelmiszerek listája mindenképpen a parlament hozzájárulásával kell, hogy megtörténjen. Én azt gondolom, hogy a bizottság definíciója nagyon fel van vizezve, óriási bürokráciát fog eredményezni mind a termelők, mind pedig a hatóságok számára annak a veszélye is fennáll, hogy a piacon meglévő eszkö, termékek, amelyeknek nincs meg a megjelölése a tekintetben, hogy ezek újszerűek volnának, újfajta élelmiszerek volnának, annak lesznek besorolva. Úgyhogy itt pontosan definiálni kell a termékeket és a fogalmakat, hogy ne legyen zavar korábbi kategóriáknak, kategóriáknak az újrabevezetését javaslom, ez lesz az egyik módosító indítványom, és ezek olyan kategóriák, amelyek eh, olyan termékeket érintenek, amelyek eh, új eh, összetevőkből kerülnek előállításra. A hagyományos tenyésztéssel előállított húsfélék, vagy akár a rovaroknak a különböző részeiből előállított élelmiszerekre is utalnék itt. Aztán a nano eljárások fogalmát is tisztázni kell. A 1061-es 2011-ből származó szabályozás hatályos, és ez mindaddig hatályos marad, amíg a bizottság új szabályokat nem fektet le a felső határok tekintetében. Az európai szintű engedélyezésre felhívom a figyelmet, azonban le kell rövidíteni ezt a folyamatot, anélkül persze, hogy az élelmiszerbiztonság sérülne. Kötelező érvények kell, hogy legyenek a szabályok, a hagyományos élelmiszerek a harmadik országokból, mindenféle, az eddigi alapelveket be kell tartatnia az élelmiszerbiztonsági hivatalnak, ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük a harmadik országokból származó élelmiszereknek, mint az európaiaknak, és természetesen az élelmiszer biztonsági és fogyasztói jogoknak ugyanúgy érvényesülniük kell. Az engedélyezési folyamat a kávék tekintetében le kell, hogy rövidüljön, hogy mindenképpen előnyben, hogy előnyöket élvezhessenek mindenből és várom az együttműködést önökkel, és természetesen várom a hozzászólásaikat is. Köszönöm. Oui, merci, monsieur. Köszönöm szépen, Rebega úr. Akkor megnyitom az eszmecserét. José Bové kap először. Köszönöm. Az új élelmiszerek ügyével kapcsolatban itt két fejezet van, a klónozás egy oldalról. Szerintem ezzel kapcsolatban mindenki egyetért abban, hogy a gazdaságokban tömegesen végzett klónozást meg kell szüntetni, meg kell tiltani. A másik aspektus az új élelmiszerek, amelyek a nanotechnológiából eredeztethetőek. Itt nagyon komoly problémánk lesz, hiszen nincs értékelés még, és az EFSA még az előttünk álló textbe, szövegben is elismeri azt, hogy nincsenek megfelelő eszközei erre. Úgyhogy, ha elkezdjük elfogadni, anélkül, hogy előtte elemeztük volna ezeket az élelmiszereket, akkor az katasztrófához fog vezetni. És teljes mértékben elveszítjük a vásárlók bizalmát. Úgyhogy, ha most elfogadjuk azt, hogy engedélyezzük a nanotechnológiai manipuláció alkalmazásával létrehozott élelmiszereket az alapvető problémához vezet. Az EFSA ezen új ügyel kapcsolatban, amivel igazából sose foglalkozott, nem kapott további pénzügyi eszközöket, hogy megbirkózzon ezzel, tehát az erre a, az ügyre fordított munkájukat más ügyektől elvett pénzből fogják finanszírozni. És ez is nagyon aggasztó. Az élelmiszeripar és nagyon igyekszik a nanotechnológiára alapozni. Van egy szervezet, amelyik a legnagyobb mezőgazdasági és feldolgozó cégeket ö, tömöríti. Az EFSA is egyébként részes ennek a fervezet, szervezetnek, és ez most a nanotechnológiát megpróbálja népszerűsíteni, azt mondván, hogy ezzel semmi probléma nincs. Itt látom én az Európai Parlamentnek a, a szerepét, védjük meg a fogyasztókat, hiszen ma még senki nem tudja, hogy milyen következményei lesznek ezen élelmiszerek fogyasztásának. Számunkra, a zöldek frakciója számára nagyon világos, hogy ebben a vitában, ebben a szövegben nagyon világosan harcolni fogunk azért, hogy ma, most betiltsuk a nanotechnológiát az élelmiszertermékekben. Elnök, köszönöm, Bove úr, a Júzó asszony kapszót. Muchas gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a vélemény készítőjének az elvégzett munkát. Úgy gondolom jó a javaslat. Most a klónozott élelmiszerekkel nem kívánok foglalkozni, nem esik már a javaslat hatája alá. Az új típusú élelmiszerek fogalmát már régebben is ismertük, használtuk a legutóbbi rendelet óta. Azt gondolom, hogy talán érdemesebb lenne megváltoztatni ezt a definíciót, hiszen ez két értelmű. Ez a javaslat egyik gyenge pontja. A másik pedig, hogy megszüntettek kategóriákat, olyan kategóriákat, amelyeket az előző rendelet már tartalmazott. Ez akár azt is okozhatja, hogy egy élelmiszer, mely régebben nem volt új típusú, most már új típusúnak számít, de hát ez jó bizonytalanságot okoz, hiszen a piaci szereplők hozzászoktak egy adott helyzethez. Erre nézve lesznek módosítóim. Még egy dolgot felvetnék. A hagyományos élelmiszerek definíciója fontos, hiszen a kategóriákat egyértelművé kell tenni. Szerintem erre vonatkozóan szeretnék lépni. Köszönöm, Elin úr Köszönöm szépen, elnök úr. Új típusú élelmiszerről beszélünk, a novel food. A élelmiszer, amit nem hagyományos módon állítottak elő. Legutóbbi alkalommal szóba került a busmét, a vadhús, a, ugyan olyan szigorú biztonsági sztenderdeket kell alkalmazni erre nézve, mint egyéb hústermelőknél. De természetesen ez nem olyan egyszerű, ha erre gondolunk. Vagy, hol vannak, akik kikerülik az összes szabályt, amit csak el lehet képzelni. Vannak emberek, akik bőröndöt töltenek meg kígyókkal, krokodilokkal és majmokkal. Ezeket egyszerűen nemzetközi repülőjáratokon hozzák a piacra, és eladják. Senki se ellenőrizte ezeket a termékeket a higiéniai szempontból, különböző szavakat lehetne használni erre. De lehet, hogy valaki mosolyog, de azért ez egy súlyos probléma. Halott majmok terjesztik az ebola vírust is, és a politikai korrektség szintje meglep, hogyha emberek megeszik ezt az élelmiszert, más kultúrából érkeznek, és igazából senki se kérdezi tőlük, hogy mit jelent, és ugye tehát heroint csempészni, az sok tízezer dolláros üzlet, de egy döglött kutyát az egy másik dolog. És folytatják ezt a dolgot, és meglep engem, hogy ez folytatódhat, ez működik. És itt az Európai Unió intézményeben látom a paranoiát, hogyha génmódosított szójababot kevernek, nem génmódosítottal. Ez egy rosszabb bűncselekmény sokak szemében, mint a gyilkosság. Oui, merci. La parole est à Madame Sandra. Sandra. asszony. Obrigada. Eu, como já... Köszönöm szépen már elhangzott a korábbi ülésen is, hogy e, meg kell ezt vitatni alaposan. Csak tilalomról beszélünk e, a nanoélelmiszer esetében. A megelőzés elve fontos, ez élvezzen prioritás szerintem. A nanotechnológián, a nanotechnológiát ez nem érintheti. Köszönöm, Loázó úr következik. Köszönöm, elnök úr. A tény, hogy ez a javaslat még inkább a tagállamok szuverenitásának a rovására fog menni. A harmadik államokból származó élelmiszer gyanús módokon tud bekerülni a tagállami piacokra, és kiszorítja onnan a tagállami termelőket. Döntenünk kell. Aggaszt bennünket különösen a transatlanti piac miatt, ahonnan számos olyan élelmiszer érkezik, ami még be van tiltva, vagy érkezhet, ami még be van tiltva Európában. Plusz agaszt az is minket, hogy nem bizonyos multinacionális cégek milyen nyomást gyakorolhatnak az Európai Bizottságra. Köszönöm. Glezos úr kap szót. Azt gondolom, az új típusú élelmiszert két kategóriába kellene felosztani. Az egyik, ami más országokból érkezik, és az az, az élelmiszer, amely az EU-ból érkezik. Az első esetben, tehát a más országoknál meg kell találni a módját annak, hogy hogyan biztosítsuk, hogy ez tiszta, nem hamisított termék és hogyan tudjuk biztosítani, hogy ez nem klónozott élelmiszer. És szeretnék harmadikként a származási országra vonatkozó címkét, hiszen számos esetben ezt is meghamosítják, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan állították elő, hogyan termelték az élelmiszert. Például az ott dolgozókat rabszolgának tekintették az etikus termelés, mint olyan egy fontos szó. Hogyan állították elő, elő ezt az új típusú élelmiszert? Ugyanez vonatkozik egyébként az Európai Unió országaira is tulajdonképpen. Újra hangsúlyoznom kell, amit már korábban elmondtam, Valószínűleg eh, ismerik a számokat Santorini szigetét, ahol termékeket elejtenek elő, mert Tunéziába kerül, amit mustot eh, állítanak elő, és ez Tunéziába kerül, és onnan továbbítják. Azt hiszem, hogy ez egyértelművé teszi, hogy hamisítják, hogy hogyan járnak el ezek. Azt gondolom, hogy ezt alaposan is közelről kell figyelnünk. Köszönöm szépen, Polson asszony kapszót. Tacker ordförande ok. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben az összefüggésben számos tényezőt kell kiemelni szerintem egy plusz aspektus szeretnék megemlíteni. Még egy környezeti vizsgálatot kell elvégezni az új technikákkal kapcsolatban, új források, erőforrások és szóba kerülnek, új nyersanyagok is, ezeket meg kell vizsgálni. Nem minden esetben, de van számos eset, amikor ehhez ragaszkodni kellene ne csak a közegészségügyről, népegészségügyről beszéljünk, hanem az egyéb ökológiai következményekről is. Ezeket is figyelem kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti jelentéstevőként szeretném elismerni a jelentéstevő munkáját. Mindazonáltal egy kis pontosítást szeretnék kérni az eljárás módosítással kapcsolatban. Egy delegált jogi aktus szerintem megnehezíti az eljárást. Javaslatokat fogunk tenni annak érdekében, hogy kiegészítsük a szöveget, különösen a különböző új élelmiszerek kategóriáival kapcsolatban. Szerintem érdemes lenne pontosítani a fogyasztás, a jelentős fogyasztás kifejezést, és módosító javaslatokat fogunk tenni a 27-es cikk végrehajtásával kapcsolatban is, illetve elnézést javítja magát az előadó, a terminológiával kapcsolatban a határidő. Milyen határidővel kell, hogy a bizottság reagáljon. Illetve a 18. cikkben úgy gondolom, hogy szintén módosító indítványt fogunk benyújtani azon esetekre vonatkozólag, amikor ezt a cikket alkalmazni kell. Így szeretnénk tisztázni és pontosítani a szöveget. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm. Moly asszony kap szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen egyetértünk azzal, amit javaslatként elhangzott a véleményben hogy legyen lista az újszerű, újfajta élelmiszerekről, de a rendeletben olyan kérdések is felmerülnek, amelyeket eddig nem tisztáztunk. Ezeket pedig tisztáznunk kellene a módosítóinkkal. Miről van szó? Hagyományos felhasználása egy élelmiszernek. Hát e tekintetben konkrét utalásra volna szükség, hogy a hétköznapokban hogyan kerülnek felhasználásra ezek a termékek. Aztán szeretnénk azt is, hogy az összetétel alatt mit értünk. Mert nagyon sok összetevő vagy harmadik országból származó élelmiszer különleges e, jegyeket mutat föl, amelyek akár a klímaváltozás során változhatnak, és ennél fogva más hatással is lehetnek a fogyasztóra. a, talán GMO derivátumokat is használhatnánk kifejezésként, mert az USA-ból érkezhetnek ezek a, az összetevők vagy termékek, amely országokkal ugye vannak szabadkereskedelmi megállapodásaink. Mindenképpen har, harmonizált eljárásra van szükség, hogy a jogi hézagokat, kiskapukat zárni lehessen, és ne kerüljön egészségtelen étel az európai fogyasztók asztalára. Az EFSA működése. Hát e tekintetben nem világos, hogy milyen tudományos eredményekre támaszkodhatnak, és egyáltalán függetlenek-e ezek. Hiszen nem véletlen, hogy volt egy vizsgálat olyan irányban, hogy Olaszországban nevek merültek fel politikusok részéről, akik nem igazán szakértői a területnek, és aztán olyan eredményeket vonultatnak fel, amelyek egész Európa számára irányadóak lennének. Köszönöm, Osher asszony kapsz. Köszönöm szépen, elnök úr. Felszólaltam már korábban és az illetékes grémiumokban is, de a nanotechnológiára vonatkozóan még egyszer utalnék arra, hogy ezt mindenképpen be kell tiltani. A Tentei Holland Egyetemen beszéltem szakértőkkel, akik ezzel a területtel foglalkoznak. Hogyha jók az ismereteink, akkor vannak nagyon jó megoldási javaslatok, még mielőtt igent vagy nemet mondunk. Tehát tisztában kell lennünk a kérdéssel. A nyersanyagok csak szüken állnak rendelkezésre, és vannak mások is, akik foglalkoznak ezzel a területtel, tehát hogyha mi betiltjuk, akkor a kínaiak vagy mások majd felkarolják. Ájúzó euh, asszony, hogy ki tudja egészíteni a felszólalását. Igen, köszönöm, elnök úr. Csak ki szerettem volna egészíteni még valamit, ami az EFSZ-val kapcsolatban elhangzott. Nagyon jól ismerem az élelmiszerbiztonsági ügynökséget, és azt kell mondanom, hogy az ügynökségnek a tudományos tanulmányait független szakértők képzik, az EFSA-nak, az Administratív Közigazgatási Tanácsához semmi közük. És a javasolt jelöltek azok, akik elkészítik, majd pedig ugye őket a parlamentnek kell jóvá hagynia. Tehát nem helyén való szerintem, hogy most megkérdőjelezzük ezeknek a szakértőknek a függetlenségét. Budán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A 222-es cikk az, amire kitérnék. Hát ugye itt arról van szó mindig, hogy bizonyos dolgokat bizalmasan kell kezelni, titkosítani kell, de hát azért ezt pontosítsuk. Sőt, én még azt is javasolnám, hogy akár ezt töröljük, mert semmi nem lehet bizalmas a tagállamok szintjén, főleg, hogyha újfajta élelmiszerekről van szó. Minden egyes szempontot és aspektust ismerni kell, amelyek összefüggésben állnak ezen élelmiszereknek a felhasználásával. Tehát ezt a cikket vagy töröljük, vagy sokkal, pontos, sokkal pontosabban kell megszövegezni. Köszönöm szépen, feljegyeztem. Akkor azt javaslom, hogy Nikolzon úr kapjon szót, aki az ENVI szakbizottságban a felelős ennek a témának, ha csak a bizottság nem kíván most hozzászólni. Köszönöm. Elnök úr, nem tudom, hogy pont miért én lettem a jelentéstevő, de hát nagyon élveztem ezt, az, ezt a mai eszmecserét, nagyon odafigyeltem mindarra, amit a képviselők mondtak. 12-15-kor az új élelmiszerekről egy meghallgatás fog kezdődni. Talán az árnyék jelentéstevők, ha ráérnek, akkor jöjjenek el, vagy küldjenek el valakit a meghallgatásra, hogy meg tudják, hogy mi zajlik. A háttérrel kapcsolatban régen az új élelmiszerek kapcsán csak a klónozásról beszéltünk, és a parlamentben ráadásul éveken keresztül nem is szóltunk hozzá, most ketté választottuk a két területet, és ahogy Ayuso asszony is rámutatott, a, ugyanezt gondolják az Envi szakbizottság árnyék jelentéstevői. Utolsó pillanatban vagyunk, hiszen 98-ban született az utolsó definíció az új élelmiszerekről. Tehát nagyon is szükség van rá, hogy új definíciót alkossunk. Aztán Paulsen asszony és mások megjegyzéseit is lejegyeztem, illetve a balomon ülő hölgy is nagyon érdekes megjegyzést tett. Érdekes lenne a bizottság véleményét is meghallgatni mindezzel kapcsolatban. Biztosítatom önöket, hogy nem mosolyogtam, hiszen nagyon komoly volt, ami a bozott húsról, a kígyókról, aligátorokról elhangzott, a londoni reptéren is nagyon sokszor felmerül ez a probléma. De igazából nem vagyok benne biztos, hogy ez a nanotechnológiához mennyire szorosan kapcsolódik, vagy az új élelmiszerek területéhez. Tehát a helyzet maga az tényleg nagyon aggasztó, de nem tudom, hogy konkrétan ez a területhez tartozik-e, hogy tegyünk valamit ezzel kapcsolatban. Mindenkinek köszönöm a hozzászólást, és én nagyon oda fogok figyelni arra, amit ez a szakbizottság mondott ez az ügyel kapcsolatban, nagyon fontos, hogy ha azok a tagok ebből a szakbizottságban, akik az MV-nek is tagjai, próbáljanak nagyon odafigyelni erre a témára, hogy jól együtt tudjunk működni, és ne csak a környezetvédők, hanem a termelők véleményét is tükrözni tudja majd a végső szöveg. Elnök, új asszony kap szót még gyorsan. Az EFSA-val kapcsolatban szerettem volna még emlékeztetni az én kollégámat arra, hogy az interneten van egy cikk, amelyből kiderül az, hogy az EFSA-nak a munkája milyen következményekkel jár, milyen összeférhetetlenségek vannak a munkacsoportok között, akik egyébként tudományos tanácsot kellene, hogy adjának, de olyan csoportokból érkeznek a tagjai, amelyek politikai érdekeltségekkel rendelkeznek. Elnök, azt javaslom, akkor most, hogy hallgassuk meg az Európai Bizottságot, Pucs asszony a Szankó főigazgatóság részéről, és utána pedig az vélemény előadójának a helyettese fogja tudni lezárni a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadónak a árnyék előadóknak a kommentárokat, a nagyon jó jelentést, ez támogatja a javaslatot. Mint joggal említették a javaslat, a jelenlegi jóváhagyási folyamat áramvonalasítását irányoz elő, és az innovációt szeretnénk ezzel a törvényel elősegíteni Európában, miközben biztosítjuk az élelmiszerbiztonságot. Ez egy fontos jogalkotás a kis és középvállalatok számára is, hiszen bevezeti az úgynevezett generikus engedélyezést egy sor hozzászólást hallottunk a definíciókkal kapcsolatban, azt mondták, ez túlságosan képlékeny. Biztosíthatom önöket, hogy a definíció, amit a javaslat tartalmaz, az, egyeztetés eredménye, a viták eredménye, és távolról sem szándékozzuk kibővíteni a hatályt, sokkal inkább pontosítani akarjuk. Látjuk a hasznosságát annak, hogy technikai vitákat folytassunk, hogy biztosítsuk a az összes érintett számára és az igazgatás számára a világos alkalmazást és a legjobb, legbiztonságosabb módon kívánjuk végrehajtani ezt a törvényt. Tehát nyilvánvalóan van némi lehetőség a technikai jellegű tisztázásra. Kommentálták egyébként a harmadik államokból érkező élelmiszert is. Ez az élelmiszer, amit behozunk, ez természetesen ugyanazokat a standardokat kell, hogy teljesítse, mint az Európában előállított élelmiszereknél, de joggal mondták önök is, hogy egy értesítési eljárást irányzunk elő bizonyos élelmiszerek esetében, persze nagyon szigorú feltételekkel. Ez egy 25 éves hagyományos élelmiszer kell, hogy legyen, és ez az ötlet egyébként az Egyeztető Bizottságtól érkezett, és nem egy új eljárás eredményeként születhet meg az élelmiszer pérzel, klónozott élelmiszer semmiképp se tartalmazhat az előbbi előírások alapján. Ez egy külön szöveg alá esik, vagyis szigorú feltételeket alkalmazunk harmadik államokból érkező élelmiszerekre, és ha vannak bizonyos kifogások tagállamból érkező élelmiszerrel kapcsolatban, akkor sem egyszerű étszerítésről van szó, hanem az EFSA-hoz kell fordulni a megfelelő kérelemmel és lehetőséget kínálunk így harmadik államoknak, hogy biztonságosan előállított és fogyasztott élelmiszert behozzanak hozzánk, és ez nem csökkentheti másrészt Európában az élelmiszer biztonságot, ami pedig a definíciót illeti a harmadik államokból érkező élelmiszer esetében. Iránymutatásokon dolgozik az EFSA, és azt vizsgálják, hogy milyen adatgyűjtésre van szükség ebben az esetben. Nagyon konkrét definíciók születnek majd a végrehajtással kapcsolatban, ami pedig a nanoanyagok definícióját illeti. Kül elutasító kommentárokat is hallottam. A definíció ugyanaz lesz egyébként, mint amit a rendelet tartalmaz, amely foglalkozik a fogyasztók tájékoztatásával. Vagyis ez egy nagy hatékony módja annak, hogy egy bonyolult ügyet kezeljünk, hogy egyetlen definícióval fedjük le a dolgokat, és folyamatosan frissítsük a tartalmát. Ezt alkalmazni tudjuk, mert eddig is alkalmaztuk az élelmiszer területre és az élelmiszer területén működő cégekre az általános élelmiszer jogot továbbra is alkalmazni kell majd az elveiben, és önök is tudják, hogy konkrét eseteknél, kockázatos eseteknél ezt kell alkalmazni, hogyha nem egyértelmű a biztonsági helyzet, a higiénia és a higiéniai ellenőrzéseket a tagállamok végzik, és minden nemű horizontális jogot alkalmazni kell az új típusú élelmiszerre is szeretnénk áramvonalasítani. Ez azt jelenti, hogy nagyon szigorú előírásaink lesznek, és feljegyeztem, hogy a parlament néhány képviselője úgy gondolja, hogy nincs szükség arra, hogy a a határidőt meghatározzuk, és az EFSA-hoz fordulunk, hogy vizsgálja meg, hogyan működik az új előírás, ami pedig a végrehajtási jogszabályt illeti. Úgy gondoljuk, hogy a kritériumok teljesülnek, az intézkedések végrehajtásához, és szeretném aláhúzni, hogy a tagállamoknak nem veszítenek el semmiféle szuverenitást ezen a területen, hiszen ők csinálják magát, ők a végrehajtója folyamatnak a kérelmeket, ők kezelik, ők továbbítják, és hogyha új típusú élelmiszert ellenőriznek és elfogadnak, ez semmiképpen sem áshatja elő a fogyasztók bizalmát. Újra szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért, amit elvégzett az előadó, és abban bízom, hogy a szöveget lehető leggyorsabban el lehet fogadni, és tényleg egy áramvonalas folyamatot tudunk alkalmazni az innováció területén itt Európában. Köszönöm szépen. Oui, merci, Köszönöm szépen. Ezeket a pontosításokat Beleda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szia. Az előadó nevében szeretnék köszönetet mondani az élénk vitáért, az Európai Bizottságnak is köszönöm a szavakat. Szibó asszony egyébként az Envi szakbizottságban is működik, és ezért az együttműködés nyilván jól alakul majd. Szeretném majd továbbítani neki, hogy milyen nyílt vitát sikerült folytatni, milyen nyílt szellemben sikerült folytatni a vitát ma. Köszönöm szépen, azt javaslom. Á, igen, hogy mielőtt tovább lépünk a következő napi rendi pontra, a módosítók benyújtása határideje október 10-e 12 óra dél. A véleménytervezet elfogadására november 6-án vagy 5-én fog a mi szakbizottságunkban sor kerülni, az illetékes szakbizottság, az ENVI bizottság november 24-én szavaz erről a dokumentumról. Emlékeztetnék tehát még egyszer arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje október 10-e 12 óra. Javaslom, hogy folytassuk a következő napirendi ponttal a munkát, ez a tízes napirendi pont. Az afrikai sertéspestis helyzete a balti államok és Lengyelország bizonyos régióiban. Szirkeszi úr szeretett volna hozzászólni. Á, és érkezik az elnök is. Nos, tehát akkor ezzel a ponttal kapcsolatban jó, jó, folytatom addig, amíg az elnök úr megérkezik, hogy gördülékenyen tudjunk váltani. Nagyon fontos ez a téma. Az afrikai sertéspest is ugyanis megjelent néhány régióban, a balti államokban és Lengyelországban. Ez az állatbetegség rendkívül ragályos. A tenyésztett sertések és a vad, vadon élő vadisznók számára is. Ezért nagyon fontos, hogy konkrét intézkedéseket hozzunk a megfégezésére. Volt egy megelőző oltó tevékenységre vonatkozó javaslat. Az év kezdete, tehát 2014. januárja óta 39 esetben sikerült megerősíteni, illetve a ternyésztett sertések esetében, illetve 85 esetben a vadon élő vad ö, állatok esetében Lettországot, Lengyelországot és Észtországot érinti ez a probléma. Valószínűleg tűnik, hogy ez a betegség Oroszországból érkezett Fehér Oroszországon keresztül. Január hónap végén, miután megerősítésre került, hogy Litvániában is két vaddisznó ettől a betegségtől szenved, Németország befagyasztotta az Oroszország felől az Európai Unióba érkező szállítmányokat. Legalábbis erről kaptunk tájékoztatást. Az exportok, ráadásul a nagyobb probléma, hogy a Németországból, Hollandiából és más Európai Uniós tagállamokból óriási export irányult több milliárd euró értékben Oroszország felé. És Oroszország befagyasztotta az európai exportot, pedig az európai sertés egynegyede az orosz piacra irányul. Ezt aránytalanul súlyos szankciónak ítéltük meg, és a WTO-hoz fordultunk hogy megállapodásra tudjunk jutni az oroszokkal. Most a pontosítás érdekében a Szankó főigazgatóság részéről Fangotán úrnak adom meg a szót, aki friss és pontos információkkal fog szolgálni remélhetőleg számunkra, és tájékoztat bennünket a legújabb fejleményekről e témával kapcsolatban. Most a bizottságnak, és azon belül is a Szankó főigazgatóságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is hogy emlékeztessek arra, hogy miről is van szó az afrikai sertésfestés esetében. Ez a három fő betegség, ami lesújthat a sertés szektorra, rettenetesen nagy a halálozási ráta, mert 90% a megfertőzött állatoknak elpusztul. Korábban is létezett már Európában, az ibiriai félszigeten ez a betegség, a 80-as évek végén, de akkor sikerült kipusztítani. Sporadikusan Belgiumban is fellépett, és sajnálatos módon Szardinián is, amely szigeten jelenleg is aktív. Hogyan is jutott el a kontinensre az afrikai sertéspestés? Grúziában 2007-ben élelmiszer hulladékkal, amely Mozambikból érkezett. És a titkárságot felkértem arra, hogy a terjedését ennek a betegségnek Grúziából kövesse le, észak-nyugat irányba, az Európai Unió irányba, irányába. És ezen látszik, hogy lassan ugyan, de nagy lépésekben terjedt jött Oroszországból délről északi irányba, Ukrajnába 2012-be és 2013-ban Belarusra is Fehérországba is elért. Oroszországban az élő sertések kontrollja nem erőteljes, aztán az állat orvosok szerveződése és munkája igen gyenge, Néhány sertésből származó termék északról délre kerül, délről északra került Oroszországban, és egy nagyon fontos elem még, amely magyarázat a betegség terjedésére Oroszországban, az az, hogy lékadásának eh, tilalma is hiányzik. Talán emlékeznek eh, arra, hogy eh, Orosz, Európában ez fennáll, és amikor mi megértük, hogy Nagy-Britanniában milyen súlyos lehet a most lékadása, illetve annak hatása, akkor ezt betiltottuk. Ez viszont nincs meg Oroszországban. Tehát 2007-től kezdődően a dosszékban látható dokumentációban nyoma lehet követni a Oroszország déli részeinek, részeiből északra való terjedését a, a betegségnek. És hát megvan természetesen annak a veszélye, hogy ez átterjed az Európai Unióra. Hogy fogalmazzak nagyon világosan, nincs import, az Orosz Föderáció irányából az EU-ba sertéshúsból készült termékekből, tehát legális import révén nem juthatott be európai, az Európai Unió területére élőállatok importján keresztül. Nagyon fontos, hogy milyen szabályokat kell betartani a, a tagállamoknak az afrikai sertéspest is esetében. Ezeket a szabályokat 2002-ben lefektettük. 2010-ben véleményt kértünk az EFSA-tól a kockázatok tekintetében főleg akkor, amikor Oroszországban felütötte a fejét a betegség. 2013-ban az unió határihoz még közelebb jött a kockázat, és akkor a megelőző intézkedéseket igyekeztünk szok, szigorítani. Például feltétleníteni kellett a szállítmányozó teherautókat, amikor újra beléptek az Európai Unió területére, illetve mentek vissza Oroszországba. Lengyelországban és a három balti országban a bizottság két és fél millió eurós pénzügyi támogatást adott a múlt évre a betegség terjedésének visszaszorítására, és egy információs kampányt is indítottunk a határok mentén. Itt visszatérnék arra, amit korábban a vitában az újfajta élelmiszerekkel kapcsolatban már elmondtam, a bozót hús és az őserdei hús kapcsán nincs engedély az ilyen hús importjára, nem juthat be tehát az unió területére. Ez egy tíz éves tilalom már, amely életben van, és a tagállamoknak kötelezően ellenőriznük kell az utasoknak a pogyászát. Itt az importok esetében ez százszázalékosan teljesíthető, de évente a bizottság itt a határellenőrzésekről készít egy beszámolót, és a londoni Heathrow-n például ezek az ellenőrzések zajlanak. Vannak ellenőreink, amelyek a DG Sanko nevében dolgoznak, Lengyelországban is, annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedések foganatosításra kerülhessenek. Van egy nagyon fontos eleme a megelőzésnek, ez pedig azok az iránymitatások, amelyek a vaddisznókra vonatkozóak. Teljesen világosá tettük, hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket végre kell hajtaniuk a tagállamoknak a vadhússal kapcsolatban, mert tudjuk, hogy a vad, vadon élő állatok edei állatok is terjeszthetik a betegséget, és ezért ennek terjedését meg kell állítani. Oroszországból, Ukrajnából és Fehérországból ugyan kapunk információkat, de ezek nem méreható elemzések eredményei, van vadászat az vaddisznókra, pont, pedig pont nem kellene ezt a vadászatot engedélyezni, és az exportot is igyekszünk visszaszorítani. Tulajdonképpen, hogyha lőnek a vaddisznókra, az a legjobb módja annak, hogy terjesszük ezt a betegséget, és Fehér Oroszországban ez a vadászat engedett, megengedett az egyötőtét lehet kilőni a, az állománynak, és a maradék viszont ugyanúgy terjesztheti még a betegséget. Tehát itt egy sokkal kifinomultabb módszerre volna szükség. Nyilván más a helyzet, hogyha egy erdőről beszélünk, és más az, hogyha más a, a, az érintett terület, amiről beszélünk. Litvánia Lengyelország és Fehér Oroszország hatóságai erős kísérletet tettek a, a kilövetésre, és az idén Litvániában és Lengyelországban is voltak set és pestises esetek, nagyon közel a határon, határhoz, és ez azt jelzi, hogy tulajdonképpen elmenekültek volna, vagy megkísérelték ezek a vadállatok a menekülést. Volt egy másik térkép is, ami kiosztásra került, ha jól tudom. Rózsaszínkék és piros színű jelölésekkel. Január 27-én Litvániában volt az első eset, ott a preventív intézkedéseket azonnal életbe léptették, 2002-es szabályok szerint, annak érdekében, hogy a betegség elterjedését visszaszorítsák az élő állatokon keresztül, vagy a hús, hús által. Az első esetet követő napon Litvániában, ott egy, a vaddisznokról beszélünk, az oroszok minden élőállat, élő sertésre vonatkozó exportot az EU-ból Oroszországba betiltottak. Erre utalt az elnök úr is, pedig ez egy olyan kereskedelmi, aminek 1,4-1,5 milliárd eurós volumene van, leginkább Németország, Dánia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, got érinti ez a, a lépés, mert ők a legnagyobb exportőrök. Lengyelországban februárban volt az első eset. Nagyon sok bilaterális szintű megbeszélés volt az oroszokkal, a lengyelek és az oroszok között, és igyekeztek a lengyelek meggyőzni a tárgyaló felett, hogy a tilalmat, a beszállítási tilalmat meg kellene szüntetni. Szakértői vélemények is rendelkezésre állnak, ezeket a bizottság megkapja nap mint nap az újabb esetekről, és ezek a szak, szakértők az afrikai sertésfestést vizsgálják a vaddisznók esetében, és igyekeznek feltárni a legjobb módját annak, hogy ezt a pestist hogyan lehet a vaddisznóknál visszaszorítani. Számos alkalommal Litvániában, Lengyelországban és később Letországban és Észtországban is sor került ilyen megbeszélésekre. A vaddisznó állomány kezelése most a kulcsfontosságú kérdés a betegség elterjedésének kapcsán, és politikai szempontból nagyon nehéz egy miniszter számára, hogy azt mondja, hogy nem teszek semmit, nem fogom kilövetni a vaddisznókat. Erre a miniszter nyilván azt reagálja, de ki kellene lőni ezeket a beteg állatokat, tehát nekünk meg kell győzni a tagállamokat, hogy a legjobb módja annak, hogy visszaszorítsuk a betegség elterjedését, az az, hogy ha nem kilőjük őket, hanem hagyjuk magukra, és az, hogy a természet elvégezze a maga dolgát, és ezek az állatok elpusztuljanak. Nagyon sok találkozó volt a WHO képviselőivel, amely támogatást nyújtott nekünk, és aztán van az EU referencia laboratóriuma is, amely támogatást nyújt az érintett országoknak a diagnózis felállításában, a betegségre vonatkozóan természetesen. Aztán továbbra is alkalmazzuk a, az ellenőrzést, a felügyeletet, a pénzügyi támogatást nyújtunk az EU részéről. Az idén eddig egyébként 3,5 millió eurós támogatást pántlikáztunk, nem csak a megfigyelésre, hanem arra is, hogy a nagyobb üzemekre, sertésvágó vágó hidakra ne is érkezzen oda egy-egy beteg állat, hiszen hogyha beteg vaddisznókkal érintkeznek ezek a, az állatok, akkor ott is elterjedhet, elterjedhet abban az állományban a sertéspest is. Az utolsó érintett tagállam Észország volt, ahol szeptember 8-án hallottunk hírt egy fertőzött vaddisznóról, ugyancsak egy határmenti területen. A szakértők, akik ott jártak a helyszínen, azt mondta, azt mondták, hogy 95%-a a lakosságnak gyakorlatilag ingázik. És ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy terjed a betegség. Nos, mi a jelen helyzet? Hát itt a térképen a pirossal jelölt terület, az a terület, ahol vadisznók esetében már volt sertéspest is, aztán olyan helyeken, ahol úgymond a hátsó udvarban tartanak állatokat, vagy ölik le a sertéseket. Sporadikus esetek voltak éjszakon, és aztán vannak protekciós zónák, kékkel jelölve, ahol, ahol igyekeznek természetesen a betegség terjedését visszaszorítani. És az Európai Unió további részét, amelyek most még nincsenek színekkel jelölve, is meg kell óvni. És még mielőtt befejezem, elnök úr, csak arra utálnék, hogy Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy megelőzzük a betegség kiterjedését, további terjedését a már érintett területeken kívül, és a vadisznó állománynak a kezelését is kézben igyekszünk tartani. Vannak olyan területek, ahol restrikciós intézkedések vannak életben. Nyilván, hogyha kék területen nagyobb kiterjedéssel kell jelölnünk a, az érintett területeket, akkor talán emlékeznek, korábban is így jártunk el, más betegségek kapcsán is nagyon hatékonyan fellépnénk, hiszen azt kell biztosítanunk, hogy az EU többi területe ne legyen érintve, és harmadik országokkal ezek a területek továbbra is keletkezhessenek. Tehát a regionalizáció az csak a szükséges területeken lesz foganatosítva. Tehát Lengyelországból, illetve hát annak részéből, ahol vannak set és pestises esetek, azokkal nincsen ugyan kereskedés, de a többivel továbbra is lehetőség van erre. Köszönöm szépen. Mielőtt megnyitom a vitát, szeretném Szikerszki elnök urat üdvözölni itt a teremben, aki nagyon szorosan nyomon követi ennek a kérdésnek az alakulását. Most pedig Megnyitom a vitát, és Kámet asszony kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! 2014 eleje óta az afrikai spert és pest is terjed a balti államokban és Lengyelországban. Jelentős gazdasági károkat okoz, a gazdaságunknak és a gazdáknak egyaránt. És nincs kétség, hogyha nem tudjuk megállítani a terjedését, akkor gazdasági fennakadásokat fog okozni az egész EU-ban. Eleddig az érintett országok óvintézkedéseket tettek a betegség terjedése ellen. Pufferzónát képeztek a többi Európai Uniós állam felé, amelyek egyelőre nem fertőzöttek. Ahogy a fertőzött terület növekszik, és a félelem a ragály terjedésétől szintén terjed, megelőző intézkedéseket, illetve a betegség eliminálását érintő javaslatokat szeretnék várni. A három balti állam gyakorlatilag nem tehet semmit egy ilyen ö, katasztrófa, fenyegető katasztrófa ellen egyedül. Szeretnénk a bizottságot felkérni, hogy a betegség kipusztítását, illetve az óvintézkedéseket koordinálja, és megfelelő EU-s forrásokat ö, biztosítsa a 652-es cikk értelmében, ami már évek óta érvényben van. maximális, azaz 100%-os kompenzációt szeretnénk kérni a betegség kitörése által érintett helyeken az állatorvosi tevékenységre, illetve az elpusztított állatok miatti kártanításra. Kedves kollégák, személyesen kérem Önöket, hogy ezt a százszázalékos pénzügyi támogatási kérdést az illetékes folyigazgatóság előtt támogatják, támogassák velem együtt. A bizottságnak most kell lépnie, nem holnap, most kell támogatni a balti államokat és Lengyelországot, hogy az afrikai sárt és Pest is elleni küzdelemben boldogulni tudjanak. Köszönöm szépen! Polsakowski úr kap szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No, mój głos będzie współbrzmiał. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy egy hangon szólaljunk fel, és egyébként Kányát asszonyjal teljes mértékben egyetértek. A bizottság által hozott intézkedések elégtelenek. Úgy gondolom, hogy a bizottság nem tudta felvenni a küzdelmet elveszéllyel szemben. Egész Európát fenyegeti ez a betegség, ami nagyon gyorsan terjed és ilyen szerény intézkedésekkel nem lehet megállítani. Nem tapasztaltuk azt, hogy az érintett tagállamok gazdái támogatnák megfelelően. Így tovább terjed a betegség. Ráadásul más tagállamokat is érinthet majd. Tehát nem csak a lengyel háztartások számára fog károkat okozni ez, hanem több millió lengyel gazdának akik az érintett zónában vannak, károi keletkezhetnek. És ráadásul még ez sem elég. Az árak csökkennek, ami az összes sertéstermelőt érinti Európa szerte. Szeretném azt kérni, illetve kérdezni, hogy hogyan fejlődhetett idáig a helyzet hogyan fordulhatott az elő, hogy egyrészt beérkezett Oroszországból ez a betegség az Európai Unió területére. Oroszország maga embargóval és exporttilalommal sújt bennünket, pedig tőlük jött a betegség. És hogyan lehet az, hogy az Európai Bizottság nem tudott megfelelően reagálni erre a sérelmezhető attitűdre? És még egy dolog – Szeretném, hogyha az Európai Bizottság tájékoztatna bennünket arról, hogy milyen diszkriminatív intézkedéseket alkalmaznak az Európai Unión belül. Például mondjuk egy húsfeldolgozó vállalkozás, ami Dán tőkéből működik, diszkriminatív gyakorlatokat alkalmaz. Mit is jelent ez? Nem vásárol sem sertést, sem sertéshúst olyan országokból, amelyeket érint ez a betegség. Ezt a gyakorlatot nem tudjuk elfogadni. Köszönöm, most pedig utána képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak is. Szeretném ami, e, ismételni, mert elhangzott és világossá tenni. Szerintem hihetetlen az, hogy Oroszország a forrása ennek a pestisnek, és ő lezárta a határát a tagállamokból érkező ö, szállítmányok előtt, még akkor is, hogyha nincsen sertéspest, hét hónappal már azelőtt, hogy egyáltalán orosz embargo lett volna, ami pedig a bizottsághoz intézendő kérdésemet illeti, amit hallottam, az az, hogy megelőzés fontos és ellenőrzés, amennyiben fennáll a sertéspestis gyanúja. Mit, mi van akkor, hogyha kiderül, hogy nem hatékonyak ezek az intézkedések, mit a bizottság és az Európai Unió állategészségügyi alapjából hogyan lehet felhasználni pénzt, és mennyi ideig tart, amíg vakcinát fejlesztenek ki, az afrikai sertéspestisek kapcsolatban, és mit kíván a bizottság tenni, hogy felgyorsulhasson ez a folyamat. Újra az alapról, az állategészségügyi alapról szeretnék beszélni. Hatékony az, hogyha lelassít tehát mennyire hatékony az, hogy lelassítsuk a terjedését a betegségnek, ennek a vírusnak, és vannak-e forgatókönyvek, amelyeket a jövőben adott esetben alkalmazni tudnak az Európai Unióban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm azt is, hogy napirendre tűzték a mai napon ezt a kérdést, hogy megvitassuk ezeket a problémákat. Mit is tegyünk a továbbiakban? Ami engem illetén egy 50 eh, kilométerre lakok a fehér orosz határtól, és eh, ez egy eh, perifériás terület, és látjuk, hogy mi történik valójában. Van egy nagy sertésfarm a környékünkön, egy Dán tulajdonban lévő mint egy 30 embert foglalkoztat, de most már lezárták a betegség kitörése miatt. Láttuk, hogy az eddigi intézkedések nem hoztak eredményt, nem sikerült leállítani a folyamatot. A betegség terjed egyenlőre a gazdák a balti országokban és Lengyelországban természetesen áldozatai ennek az eredménynek, vagy ennek a fejleménynek, hiszen az oroszok betiltották az importot, annak ellen, hogy ők tőlük terjed a betegség, tőlük érkezett a betegség hozzánk, de azért emlékeztetni kell arra, hogy az eredeti ajánlás az volt, hogy öljük le az összes otthoni sertést, de kompenzációt nem helyeztek kilátásba. Nem vizsgálták meg a részleteket, egyszerűen döntést hoztak, mielőtt ezek a megállapodások megszülettek volna. Egy másik probléma az a az egész ágazat jövője. Az emberek nem tudják, mit tegyenek. Folytassák a beruházásokat, vagy diverzifikáljuk a tevékenységüket. Egyszerűen bizonytalanná vált a jövő. Az egyik intézkedés, amit Litvánia tervbe vett, az az volt, hogy kerítést építsenek az Belorusz és az orosz határ mentén. Az Európai Bizottság úgy tűnt, hogy az elején egyetért, de aztán később megváltoztatták a véleményüket, és most Litvániát okolják azért, hogy a betegség tovább terjedt. A kérdés most az, hogy üljünk nyugodtan ölbetett kézzel, amíg Belgiumot is eléri adott esetben az afrikai sertés, Pest is. Azt gondolom, tényleg súlyos problémával nézünk szembe, ami azt is jelenti, hogy figyelnünk kell, oda kell figyelnünk. Nem lehet csak ajánlásokat megfogalmazni, nem lehet a partvonal mentén állni és várni, amíg a kipusztulnak az állatállományok, az állategészségügyi szolgálat egy sor javaslatot tett az Európai Bizottságnak, de ott nem reagálnak. Szerintem egyértelmű és világos döntést kell végrehozni, a kompenzációkat pedig be kell indítani. Köszönöm szépen. Voorzitter, als ik uh, nu luister, dan denk ik terug aan 1970. Zelf in Nederland heb meegemaakt. Köszönöm szépen, elnök úr. Emlékszem 97-re, amikor ugyanez volt a probléma, és a tartók szövetkezete jelentkezett azzal, hogy mennyire nehéz kezelni az ilyen helyzeteket. Ugye az importok esetében Oroszország felé óriási volumenről van szó, de hát ez összefüggésben áll azért azzal, ami Ukrajnában történik. Tehát természetesen a prevenció, ezt támogatni tudom, de a legfontosabb az oltás, és az, hogy meglegyenek a források az oltáshoz. Kérdés, hogy mi a valóság? Nem tudom, hogy ezt fel tudja mérni a bizottság. Oroszország elpusztította a, a sertéseket, és mi pedig azt mondjuk, hogy nem lövünk a vadisznókra, de hát nem állnak meg a határon a, ezek az állatok, ezek átmennek a határon, tehát ezt a vadállományt, ezt menedzselni kell. De a kérdés az, hogy hogyan előzzük meg a betegé, betegség terjedését az országaink felé. Rosszat nyomtam. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy a Komagri elnökének, Szikárszki úrnak adnám most meg a szót. Köszönöm szépen hogy felszólalhatok az Európai Szakbiz Unió, vagy Parlament ezen szakbizottságában. Európa nagyon komoly kockázatokkal néz szembe most. Ma arra van szükségünk, hogy néhány ezer sertést leöljünk, Európa logisztikailag felkészülte ilyen fellépésekre. Természetesen figyelemben kell venni az egész kontextust, azokat az előkészítő lépéseket, amelyeket már a múltban megtettünk. De ma, e helyzetben felkészültek vagyunk-e arra, hogy ilyen számú, ilyen magas számú sertés leüljünk? Az vadállat populáció kezelésével kapcsolatban pedig elmondanám, hogy nem csak a vaddisznókról van szó, hanem más fajokról is. Bizonyos országokban például korlátozzák a leölhető állatok számát humanitárius okokból. Valóban azonban ez az érzékenység éppen a vadállatok érdekeivel ellentétes. Úgyhogy nagyon fontos, hogy szociálisan elfogadható, vagy társadalmilag elfogadható magyarázatot tudjunk adni egy oldalról, más oldalról azonban olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek megoldják a problémát, és amelyek a jelen pillanatban előttünk álló kérdéseket hosszú távon rendezni tudják. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Van Dötem úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm. We try to tackle all the questions. Igyekszem az összes kérdésre kitérni, amelyet felvetettek. Az első felvetés úgy tűnik, hogy sokan úgy gondolják, hogy nem koordinálta az intézkedéseket az Európai Bizottság. Ezt nem tudom így elfogadni. Az elmúlt húsz évben azt gondolom, hogy annyira nem koordináltuk 20 év alatt a tevékenységünket, mint legutóbbi alkalommal most semmiért. Mindig küldtünk a helyszínre embereket, hogy a legjobb tanácsokat adják, és We know... És a vaddisznókra szeretnék kitérni. 90%-ban leöli az állatokat ez a betegség és a legjobb megoldás az, hogyha hagyjuk meghalni a vaddisznókat is. A ötször gyorsabban, hatékonyabban ül a betegség, mint hogyha lelőjük őket. Hagyjuk őket az erdőben, mondom, ötször hatékonyabban ül a betegség, mint hogyha igyekszünk lelőni őket. Ha lelőjük őket, akkor a szétzavarjuk az állatokat, az állatok, viszont vaddisznó nem buta állat, lehet, hogy van, aki nevet, de nem egy buta állat, hogyha rájuk lövünk, akkor menekülni kezdenek, és ez természetesen érinti az egész népességet. Ezért a legjobb, a legjobb, ha ott marad az vaddisznó népesség, ahol vannak, adott esetben etetni is lehet őket, hogy ne menjenek máshova, hogyha, de az is megoldás, hogy nem etetjük őket. Ez mikromenedzsment, a helyszínen kell eldönteni, hogy mit is tegyünk a vaddisznokkal, és ahol nyilvánvaló, ahol sűrű erdő van, ott más a helyzet, mint a szántóföldeken. Nem ugyanaz a helyzet, hogyha etetjük általában a vaddisznókat, télen, vagy vannak területek, ahol nem tudjuk etetni őket mesterségesen. Vagyis ö, több tagállamban szerveztünk például jövő hétre egy találkozót, Litvániában is. A négy érintett tagállamról van szó. A három legjobb szakértőt hívtuk meg Európából a vaddisznó területen, és a tagállamok esetében azt mondtuk, ne csak az egészségügyi szolgálat legyen jelen, hanem a vadászok is, és az erdészek is, vagyis mindenkit meg végre kell hajtani a stratégiát, tehát a lövés az nem helyes megoldás. Felejtsék el ezt a megoldást, nem szabad lelőni a vaddisznót, mert így terjed a legjobban a betegség. Az orosz példa, ahogyan elterjedt Grúziából, észak oroszországból éppen ez történt, lőtték, kilőtték az állatokat. Tehát kérem, még egyszer hangsúlyozom, ne csináljunk semmit, tehát minden jobb, mint a lelövés, mint a kilövés. Az a vírus biológiája megoldja ezt a dolgot. Ha lövünk, már elmondtam, már, hogy ne lőjünk, de ha lövünk, akkor nagyon pontosan kell lőni, hogy utána már ne mozogjon az állat. Hogyha lelövik a szülőket például, az idősebb állatokat, akkor a fiatalok menekülni kezdenek, hiszen élelmiszert kell keresni, vagy élelmet, táplálékot kell keresniük ebben a, és szektoronként persze különböző stratégiákra van szükség. Ezért szervezzük ezt a konferenciát jövő héten, mert nem csak az állategészségügyi szolgálat képviseli ezt a stratégiát, hanem számosan mások is, akik érintve vannak. Értem természetesen, amikor az intézkedések hiányáról beszél, vagy a pénzügyi támogatás hiányáról beszél. Nem tudom ezt elfogadni teljes mértékben. Elmúlt évben két és fél millió eurót költöttünk idén már eddig is elköltöttünk a programok alapján, amit beterjesztettek a tagállamok, még 3,5 millió eurót, még mielőtt megjelent volna a betegség. Most viszont már megjelent a betegség az EU-n belül is, és a négy érintett államot megkértük, hogy módosítsák a programjukat, a 2014-es programról van szó, és készek vagyunk a pénzügyi borítékot drámai módon megemelni, hogy támogatni tudjuk a szükséges intézkedéseket. Ide tartozik a programba az is, hogy az állatok leülítés, leülésére, tehát az otthon tartott állatok leülésére is adunk pénzt. Ez egy 30 százalékos támogatás lehet az otthon nevelt állatok esetében ez ilyen intézkedést tartalmazza a litvánok és a lengyelek által beterjesztett program is, de biztos vagyok abban, hogy a két másik balti állam is felveszi ezt az idei programjába. Oroszország esetében valóban el kell, hogy mondjam, Oroszországból jött a betegség, és mit csinálnak? Letiltják az egész Európai Uniót, ez hihetetlen ezért aztán két hónappal azután, hogy az orosz fél bejelentette az embargót, egy egyeztetést javasoltunk vita rendezési eljárás keretében Genfben, a WTO-n belül, és ez most az elmúlt 15 évben kivételes esetnek számít, tehát látjuk, hogy az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi az orosz tilalmat elég pénz áll a rendelkezés. a következő hogyha megnézzük a bizottság teljes költségvetését, igenis elegendő pénz áll rendelkezésre, mint már mondtam a mi területünkön. Várjuk a négy tagállam programját, hogy növeljük a költségvetést az idei évre azon intézkedésekre, amelyeket már végrehajtottak a négy tagállamban. Van-e elég lehetőségünk, erőnk arra, hogy további intézkedéseket hozzunk. Az állategészségügyi területen lehetőség van arra, hogy a tagállamok támogatásával további intézkedéseket hozzunk, amelyeket szükségesnek tartunk, hogy megvédjük az Európai Unió többi részét is. És ez gyakran így van. 2001-ben a a száj és körömfájás a későkben, 98-ban, Belgiumban, Németországban az összes szükséges intézkedést meghoztuk, hogy kiírtsuk a betegséget. A vakcina kérdése is felletődött, oltás kérdése. Ha több mint 30 éve kutatják a vakcinát, az oltást, de eddig nem találtak megfelelő megoldást. Tudom azt persze, hogy a kutatási főigazgatóság költött erre elég sok pénzt, de én személyesen kételkedem abban, hogy túl gyorsan megszület a megoldás. Még azt is el tudom képzelni, én úgy látom, hogy nem lesz ezen betegség ellen egyáltalán megoldás, vagy vakcina formájában. Remélem, hogy nem lesz nagy járvány ebből az egészből, hogy van-e pénzünk hogy egy ilyenre reagáljunk, így lépéseket teszünk. Litvániában egy nagy farmon volt eddig járvány, az összes többi kis telepeken van, tehát a bio biztonságra a lehető legmagasabb szinten törekednünk kell, de visszatérve a kérdésre, hogy megvan-e a pénz, igen, a pénz rendelkezésre ér 2001-es száj és körömfájás esetében egy milliárd eurót fizettünk ki egy éven, nem egy éven belül ugyan, de három év alatt, de sikerült a pénzt erre fordítani. Nem volt túl nagy nehézség vele. A fal építése Fehér Oroszország és Litvánia között. Igen, megkaptuk ezt a litván javaslatot egy időben. E, annak ellenére, ami elhangzott, mi ezt az ötletet nem támogattuk, mert a fal alatt e, is átmennek, e, és százszázalékosan biztonságos kerítést úgyse lehet emelni, hogy azon ne tudjon áthatolni egy vaddisznó. Az elmúlt időszak a tapasztalati azt mutatják, hogy ez nem igazán hasznos. Több milliós ertést hajlandók vagyunk -e leülni, mint már mondtam, van vészhelyzet, ti terv ilyen esetekre a tagállamok szintjén, ezt a tagállamok hajtják végre, és természetesen a szakértők előtte kimennek a helyszínre, megnézik, hogy gyorsan végre lehet-e rajtani egy vészhelyzeti tervet, és úgy értek vissza a szakértőink, hogy felkészültek a tagállamok erre, amennyiben ezt az opciót alkalmazni kell, hogy nagy számban öljünk le állatokat, és akkor most visszatérnék a száj és körömfájás lesz 2011-ben az Egyesült Királyságban 9 millió főleg birkát öltünk le, juhot öltünk le, ez, de volt ilyen a Belgiumban, Hollandiában is 98-99-ben, akkoriban több mint 10 millió sertést öltünk le egy évnél kevesebb időszak alatt. És tehát van rá kapacitás, hogy ezt megtegyük, megoldjuk teherautókra van ez segíthet, például a holland állategészségügyi szolgálatnak, a dán egészségügyi szolgálatnak is vannak ilyen mobil egységei teherautókra telepítve, amelyek ki tudnak szállni a helyszínre, és nagy számban tudnak leülni állatot, ha ez szükségessé válik. Elnök úr, most úgy vélem, hogy a legtöbb kérdést érintettem, ha amennyiben nem, akkor szívesen állok még rendelkezésre. Merci. Köszönöm szépen. Engedtem úr ezeket a pontosításokat, ezeket a fontos információkat, amelyel hozzájárult az imént megnyitott vitához. Azt javaslom, hogy lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, ami a koordinátorok ajánlásainak az elfogadása. A koordinátorok testülete tegnap ült össze, és ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét önök megtalálják maguk előtt. Szeretném tehát tudni, hogy el tudják-e fogadni, jóvá tudják-e hagyni a koordinátorok munkáját, vagy van-e hozzáfűzni valójuk? Oazó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék reagálni mégpedig egy olyan gyakorlattal kapcsolatban, ami a jelentések a technikai jellegű jogszabályokra vonatkozó jelentések kiosztására vonatkozik. Három pontot javasoltak nekünk, ez persze normális, de pontos magyarázatot szeretnék hallani ezzel a döntéssel kapcsolatban. Euh, Magyarázat, tehát az ön megjegyzésére, Oazó úr. A koordinátoroknak joga, sőt felelőssége arról, hogy döntsenek a jelentések kiosztásáról a különböző frakciók között. Úgyhogy nem tudom, hogy ön mit kifogásul, illetve hivatalos kifogást szeretne benyújtani a tegnapi koordinátori döntéssel kapcsolatban. Mikrofon nélkül szólal fel a képviselő úr. Jó, akkor feljegyezzük az ön megjegyzését, és a kollégium, a koordinátorok kollégiuma reagálni fog az ön felvetésére. Jó, feljegyeztük tehát ezt a megjegyzést, a koordinátorok ülésének a jegyzőkönyvével kapcsolatban. Ha nincs több hozzáfűzni való, akkor azt javaslom, hogy érvényesítsük itt, tehát érvényesíthetjük a koordinátorok döntését. Kedves kollégák, egyéb napirendi pontunk alatt nincs semmi, úgyhogy szeretném megköszönni önöknek a részvételt, és szeretném megköszönni azt is, hogy ezt az Agri Szakbizottság ülést ilyen hatékonyan tudtuk lebonyolítani. A következő ülésünkre november 5-én fog sor kerülni 9-től 12.30-ig, 13 órától 18.30-ig, illetve november 6-án délelőtt. Köszönöm szépen, és a következő ülésünkig is mindenkinek a legjobbakat kívánom. Viszontlátásra!